Good afternoon, uh, everybody, welcome. Jó napot uh, kívánok mindenkinek, üdvözlök mindenkit a délutáni ülésszakon. Külön üdvözlök mindenkit a refit utáni javaslattal kapcsolatban fogyasztóvédelmi jogról van szó, mai vita célja az, hogy a jogalkotók, érdekelt felek megbeszéljék a bizottság javaslatát a jobb végrehajtásról, az uniós fogyasztóvédelmi szabályok jobb végrehajtásáról és modernizálásáról. A meglévő fogyasztóvédelmi irányelvekről van itt szó. A fogyasztókra 2018-ban a bizottság új javaslatot tett, a fogyasztó védelmi jogok érintettek ebben a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló, a tisztességtelen szerződéses feltételekről, valamint az árjelzésekről szóló irányelvek, az idevágó irányelvek. Biztos vagyok abban, hogy erre majd kitérünk. Például a lemondási jog, az a szabad digitális szerv, szolgáltatások, online platformok, termékek kettős minősége, továbbá a szankciók beemelése az irányelvbe, és a jogszabályi lehetőségek hogy bizonyos ügynöki értékesítéseket szabályozzunk. Négy panelistánkat, szakértőnket szeretném üdvözölni. Ez a meghallgatás fontos a korszerűsítés és a végrehajtás szempontjából és megkérném az előadót, de az előadó még nem érkezett meg, akkor az első szónokunknak fogok, az egyik panelistánk fogok szót adni. Négy szakértő van ma itt velünk. Üdvözlöm Önöket itt a szakbizottságunkban, köszönöm szépen, hogy eljöttek. Mindenkinek külön megadom a szót körülbelül 10 perc erejéig. Az első személy, akinek szót adok, Verena Klapstein, dr. Verena Klapstein a Passaui Egyetemről. Tessék! Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, hölgyeim és uraim! Gyorsan át is ugrok az első szlájdra. Láthatják, hogy három fő érvünk van, ami a visszalépési jogot illeti, és a javaslatokat, nem találtam olyan adatokat, amelyek azt mondanák, hogy erre nézve van probléma. Ha a javasolt módosításokat végrehajtása, végrehajtják, akkor a fogyasztók szempontjából kell megvizsgálnunk a helyzetet és megnézzük azt is, hogy milyen további megkérdezésekre lenne szükség. Nézzük, milyen megoldások lehetnek. Az online fogyasztók azt mondták, hogy nagyon nagy teher hárul rájuk. Ha megnézzük az egyes adatokat, a C11B és az 11C kérdéseket a panel kérdőívéből, láthatjuk, hogy mekkora ez a teher. A kérdés a következő volt. Az elmúlt két évben a vállalata szükségtelen és, vagy aránytalan terhekkel szembesülte a visszalépés tekintetében, és érintette ez a visszatérítéseket. Nem mindenki válaszolt a kérdésekre, de a válaszadók 52% azt mondta, hogy soha nem találkozott ilyesfajta teherrel. És csak 5%-uk mondta azt, hogy gyakran találkozott már ilyennel. A második és a harmadik válasz az volt, hogy ritkán találkoztak, vagy gyakran találkoztak ilyennel. Legalább tíz órán keresztül próbáltam felkutatni, hogy hányan mondták azt, hogy ritkán, és hányan mondták azt, hogy néha. Nem sikerült kiderítenem, ezért tettük ezt a két kategóriát össze, és így lett 50 százalék. A lényeg az, hogy arra, hogy valamit azt mondjuk, valamire azt mondjuk, hogy ritkán fordult elő, vagy néha, azt az összes tranzakció kontextusában kell vizsgálnunk, tehát mennyiségileg. Vagy minőségileg is vizsgálhatjuk, azt mondjuk, hogy az éves profithoz, nyereséghez viszonyítjuk. Elhangzott egy másik kérdés. Veszítenek-e pénzt a ö, visszalépés miatt? Azt mondták, hogy évente 220 ezer er, eurót veszítenek. Mindent a nyereségekhez kell viszonyítani. Ha az online kereskedelem folytatódik, nyilván akkor erősködni, erősídni is fog, és a számok is növekedni fognak. Nem csak az aránytalan teher fog növekedni, azért, mert visszaküldik a termékeket, hanem más módokon is. Harmadsorban meg kell néznünk az aránytalanságot, a szükségtelen vagy aránytalan más és más jelent. Szükségtelen, de miért szükségtelen, vagy aránytalan, de miért aránytalan? Emellett a, megnéztük azt is, hogy mi a helyzet a raktárakkal. Nyilván a fogyasztói jogokat figyelembe kell venni, ezt figyelembe veszik az árban is. Negyedsorban pedig a jogi lépésekre ezek miatt az eredmények miatt nincs szükség. És ha most megnézzük azt, hogy mi az, hogy ritkán, és mi az, hogy néha, mindenki másképp értelmezi ezt. A 148-as kérdés az volt, hogy vajon a kereskedőkre a visszalépési jog miatt ö, nagy teher, teher helyezedik-e, jelentős teher helyezedik, helyeződik-e. A kereskedők 50%-a nem lát ilyen problémát. Tehát az, a teher nem lehet annyira nagy. A következő szlájdot kérem szépen. Argument, a more unbalanced principal agent problem and conflict. Ami az érdekütközést illeti, azt kell megnéznünk, hogy ki az, aki visszalépett a szerződéstől, és hogy van-e lehetősége kompenzációt kapni az uniós jog alapján a fogyasztó nak bizonyítania kell, Yeah, this one. He gives away the, uh, the object that, uh, that he needs to prove. Bizonyítania kell, ex post jelleggel veszíti el ezt a visszalépési jogot az elején lehet, hogy a fogyasztó nem gondol erre. A fogyasztók nem tudják, hogy hogy mikortól nem megfelelő az adott termék használata. Kérdés, hogy mikor nem lehet még visszalépni, csak akkor, amikor nem megfelelő módon használták a terméket? A német könyv alapján figyelnek arra, hogy az a korai visszatérítés helyett inkább cserét ajánlottak-e. Mindent összevetve azonban a kereskedő dönthet arról, hogy mit kezdjen a pénzzel, illetve a termékkel. A fogyasztó védelem szintje nem csökken, a fogyasztónak lehetősége a fogyasztónak lehetősége van arra, hogy jogorvoslattan éljen, pert indítson, de a kereskedő is. A fogyasztói jogok mindig megjelennek majd az árban. De, ha, de a csökkentett árban alig ha, ezt mutatja a tapasztalat. Előfordulhat az, hogy nem volt biztonságos a csomagolás, vagy nem volt megfelelő a nyersanyag. Ez a kereskedő ez a kereskedő felelőssége. A kereskedőnek kell döntenie. Can you speak a little bit more slowly because okay. the interpreters can't follow, so sorry. Okay. <laughs> okay. Um, so um, the traders made state an overuse in cases in which none. Bizonyos esetekben elég nehéz rájönni arra, hogy túlhasználták-e a terméket vagy sem. Lehet, hogy ezt egy szakértő sem tudja megállapítani. Másodszor, másor, másrészt pedig a fogyasztó, ha már nincs nála termék, nehezen tud bizonyítani. Ami a visszalépési jogot illeti, ennek negatív kihatásai lehetnek az online kereskedelemre. 64% azt mondja, hogy a fogyasztóvédelmi jog már most is bonyolult. Tehát tovább kell vizsgálnunk a helyzetet. Így a következtetések a következőket mondják. Nincs elegendő adat arra, hogy vajon szükség van egy változtatásra. A javasolt változtatások további kiegyensúlyozatlan konfliktushoz vezethetnek, a kereskedők és a fogyasztók között, tehát további vizsgálatokra van szükség, meg kell néznünk, hogy a javaslat milyen további változásokat hoz. Uh, Köszönöm szépen ezt a tudományos megközelítést a témában, amelyről vitát folytatunk. Szeretném folytatni akkor Isova asszonynal, aki egy tagállami megközelítésről fog bennünk, nekünk beszámolni, és a szlovákiai kereskedelmi gyakorlatról beszél. Köszönöm szépen, tisztelt képviselők, tisztelt elnök asszony! Én a szlovák kereskedelem felügyelettől érkeztem, amelyik a, a mi ország, hazánkban a legfőbb hatóság a piacfelügyeletben, fogyasztói érdekvédelemben és a biocid termékek tekintetében, energiaterületén is foglalkozik ezekkel. És védjük a légiközlekedésben az utasok jogait is. nagyon nagyra értékeljük a bizottságnak a javaslatát, a, és feltételezzük, hogy amikor a visszalépés jogáról van szó, akkor a korlátozás nem az igazán jó megoldás ez ismerik, ugyanis az akkor a legfontosabb fogyasztói jog. De nagyon kevés olyan fogyasztó van, aki nem megfelelően használja a terméket, vagy pedig csak azért vásárolja meg, hogy kipróbálja. Attól tartunk, hogy hatóságként azzal a problémával kell szembenéznünk, hogy a károsodott termék valójában mégsem károsolt, vagy a csomagolásban károsult, és ezzel is foglalkoznunk kell. Itt nagyon nehéz a bizonyítás, és a, gyakorlatilag a kereskedő egyoldalúan dönt ilyen esetekben, hogy végül is a használat attól sérült a termék, vagy túlhasználták-e, és valamilyen módon a fogyasztónak kell megoldania a problémát. Ez egy általában egy drága, bizonytalan, hosszadalmas eljárás. A vélünk, vélünk szerint a visszalépési jognak a korlátozását ki kellene hagyni ami pedig az házaló értékesítésről szól. Rengeteg probléma van ezzel, különböző promóciós termékek vannak, és főként az idősebb fogyasztóknak vannak ebből problémái. Azzal találkoztunk, hogy agresszív, félrevezető gyakorlatot folytatnak egyes kereskedők, és problémánk van azzal is, hogy a, megjelennek a fogyasztók lakásán, miközben ezt nem kérték, és adatokat gyűjtenek. Miután nemzeti törvény lett a rendeletből, akkor csökkentek a panaszoknak, a, a panaszok száma csökkent, és a 13-as cikk egyes bekezdésével is többen értek. Azt is el kell mondani, hogy van egy bejelentési rendszer is az ilyen promóciókról, amikor a kereskedőknek a hatóságnak tájékoztatást kell adni, hogy egy ilyen promóciós időszakot kívánnak tartani, és arról is nyilatkozniuk kell, hogy mely termékeiket érinti ez a promóció. Ami az átláthatóságot életi az online piacokon, a javaslatot üdvözöljük, de szerintünk az online piachelyeknek, mint közvetítőknek a felelősségi kérdései hiányzik. A gyakorlat és a vélemény szerint változik a felelősség kérdése a különböző tagállamokban. Tehát a, például a félrevezető kereskedelmi gyakorlat önmagában is különböző értelmezéseket kap, nem beszélve a hamisított termékekről. Egyetértünk abban, hogy a rendelkezések, mint például a visszalépési jog, vagy az információkérési jog, az a digitális szolgáltatásokra és az adatta, személyadatok kezelésére is vonatkoznia kell. A kettős minőség, ez a téma, ami a médiában is a hang, kapott hírt a múlt évben. Fontos, hogy változás történjen, különösen a közép-európai országoknál, mert azt látjuk, hogy különböző összetevőket alkalmaznak termékeknek, miközben ugyan a, a, a név azonos. Ha különbözők az összetevők, akkor a neve, nevet is másnak kellene megjelölni. Erre van egy biztonsági háló, és a, az UCPD-nek a az alkalmazása az jó, ez a hatóságnak is, ez egy bizonyos mértékű biztonsági hálót képez. Úgy gondoljuk, hogy a tagállamoknak aktívabbaknak kellene lenniük, például egyes projektek esetében, és jobban oda kellene figyelni az információra. Nagyon érdekel bennünket a módszertan a kettős minőséggel kapcsolatban, mert szeretnénk, hogyha válaszokat kapnánk a kérdéseinkre, amikor a félrevezető termékekkel van dolgunk. A büntetések nagyon támogatjuk a büntetésekre tett javaslatokat. Szerintünk nem csak az kell, hogy legyen a büntetés, hogy hanem elretentő erejűnek is kell lenni, és a határon átnyúló esetekben is kell, hogy legyenek valamilyen büntetések. Viszont ezeknek egységesnek kell lenni, mert jelenleg a különböző szankciók tagállamonként különbözőek lehetnek, sőt nagyon is különbözőek. Például, hogy egy olaszországi szankciót összehasonlítunk egy más tagállambelivel a pénzbüntetéseket pedig eh, az együttműködés érdekében és a védelme érdekében kellene alkalmazni, és fontos, hogy a pénzügyminisztériumok között is e tekintetben legyen együttműködés. És végezetül pedig szeretném megemlíteni a helyrehozatal eh, kérdését, ezt is támogatjuk, bár egyelőre nincs igazán ö, tapasztalatunk ebben, tehát a, a ö, az kollektív kereset, például voltak ilyen négy, hány ilyen ügy, ugyanakkor az ilyen jogorvoslati lehetőségeknek a szabályait egyértelművé kell tenni. Köszönjük szépen! És akkor a fogyasztók szempontjából pedig Pahorasszony fog beszélni. Köszönöm szépen! Tisztelt képviselő, kedves kollégák, örül, köszönöm, hogy meghívtak bennünket erre a nagyon fontos eseményre a mai napon. Másik irányba kérem a diákat. Tehát a, az irányelv javaslata kapcsolatban és a végrehajtásról talán arról is kellene szólnunk, hogy ez nem egy forradalmi változás, amit a bizottság javasol, hanem inkább csak egy fejlődés és nagyon szükséges előrelépés, amit remélünk, hogy sikerül elérnünk és az a fitness vizsgálat, amit a bizottság végzett a múlt évben, egyértelműen megmutatta, hogy két alapvető probléma van a fogyasztói védelemi szabályokkal, hogy jó, és ugyanakkor nem szabad, hogy túl magas legyen a megfelelésnek a költsége. A digitális gazdaságban, és ugyanakkor nagyon komolyak a különbségek a végrehajtás és a jogorvoslat között azt is elmondhatjuk, hogy véleményünk szerint ezek a problémák már nagyon régóta jelen vannak, különösen, hogyha a végrehajtást és a jogorvoslatokat tekintjük. Tehát ezért lenne fontos, hogy mielőbb elfogadjuk ezeket a szabályokat. Tudjuk, hogy a jelentéstevőnek nagyon sűrű a programja. Kezdeném a, köt- a végrehajtással és a büntetésekkel. Az Európai Unió és a nemzet környezeti szabályoknak nagyon jól tudjuk, hogy általában nagyon gyenge a fogyasztóvédelmi törvények végrehajtása, és sokkal szigorúbb szankciókat kellene alkalmazni. Jelenleg a nagy vállalatok úgy találkoznak ugyan szankciókkal, de ezek a szankciók is erősen eltérők országonként, és nem kellően magas összegűek, vagy legalábbis nem elrettentőek. Egy nagyon jó példa például a Volkswagen emissziós ügyben kiszabott bírság. A hatóságok felléptek a és megállapították a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot, és szankciót is alkalmaztak, de például ö, Hollandiában 450 ezer eurót szabtak ki, ez volt a maximum, amit kiszabhattak, de ez mindenképpen alacsonyabb volt, mint a Volkswagen menedzsereinek kifizetett bónuszok. Tehát azt javasoljuk, van egy javaslatunk, hogy amikor európai dimenziójú jogsértésről van szó, akkor a, azt mondja a bizottság, hogy az éves forgalom 4%-a kell, hogy legyen a bírság, vagy ez lehessen kiszabható, és pénzben is meg lehet fogalmazni ezt, hogy például amikor csak egy kis összegről van szó, akkor az általános adatvédelmi szabályokat vegyük figyelembe, például és eh, maximum 4%-a lesz a kereskedő eh, világszintű eh, árbevételének. Ez is lehet, ami javítja a helyzetet. A következő téma nem, nem úgy működik a a másik az egyedi jogorvoslati lehetőség, amivel élhetnek a fogyasztók. Jelenleg gyakorlat sok esetben nem tudnak élni ezzel a lehetőséggel, mert nincsenek közvetlen jogorvoslati lehetőségek, és nem egységesek az Európai Unióban. Például az, hogy nem kellően hatékony a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatról szóló irányelv. Például a Volkswagen ügyben nagyon sok esetben egyszerűen képtelenek voltak a fogyasztók jogorvoslatot kérni, mert közvetlen jogorvoslati lehetőség nem volt, ugyanakkor a Volkswagennel magával nem volt szerződésük, tehát nem volt ki ellen fellépniük. Tehát csak nagyon kevés tagállamban, például Belgiumban, Egyesült Királyságban vannak speciális jogorvoslati lehetőségek, de ilyenek lenne szükség más országokban is. Amit a bizottság javasol, az nagyon kedvező, megfelelő kompenzációt is idének, illetve a konfliktus megszüntetését és nagyon jólnak tartjuk az árnak a csökkentését is a UCPD-ben is, de nem a fogyasztói irányelv alatt kellene, hogy legyen, hanem amikor jogsértés történik. Ez fontos lenne, hogy beemeljük a az irányelvbe is. A második javaslat az pedig az átláthatósága és az online platformoknak. Tudjuk, hogy nagyon megnőtt a, ezekkel a platformokon a fogyasztói szerződések. Ugyanakkor a due diligence és az információs kötelezettsége ezeknek a platformoknak nem egyértelmű, és jelenleg a fogyasztók gyakran nem látják tisztálas, és nagyon szeretnék tudni, hogy kitől vásárolok valójában egy platformtól, egy kereskedőtől, magától, a cégtől, amelynek a termékét vásárolom meg, és az is, hogy a fizetést kinek teljesítik, tehát hogy ez egy személyes ár-e, vagy személyes, vagy pedig amit más nem kap, és ki a felelős, hogyha valami nem úgy történik, ahogy kellene. Ezek a kérdések mind felvetődnek, és azt láttuk, hogy nagyon sok esetben ezek a kérdések nem tisztázódnak a fogyasztó számára, és az sem világos a fogyasztónak, hogy milyen jogai vannak, sőt egy esetekben semmilyen jogokkal nem rendelkezik. Tehát ebben az esetben is lépni kellene a fogyasztóvédelmi irányelv keretében. Sajnos nincsen időm, nem akarok részletekbe menni, de talán elmondanám, hogy mi az, ami véleményünk szerint hiányzik az online átláthatóság területén. Először is a bizottság azt mondja, hogy nagyobb átláthatóságra van szó például az ajánlatok rangsorolását illetően, tehát kellene, hogy legyenek kritériumok, amiket nyilvánosságra kellene hozni, de szerintünk ez nem elegendő. Ha megnézzük, hogy mit javasol a bizottság a platform és a vállalkozások kapcsolatában, akkor azt látjuk, hogy van egy olyan követelmény is, hogy fel kellene tárni az egyes kritériumoknak a súlyát a besoroláson belül. Ha látom az eredményeket, akkor szeretném tudni, hogy a korábbi vásárlói fogyasztói magatartásomra kaptam az ajánlatot, és ez a kritérium milyen mértékben számít, és mekkora szerepe van. Ezt javasoltuk a vállalkozások közötti kapcsolatra, de a fogyasztói esetekben nem vonatkozik. És attól tartunk, hogy ilyen esetben a fogyasztó kevésbé lesz védett, mint a vállalkozások. Kellene, hogy legyenek szabványosított jogorvoslati lehetőségek, hogy legyen következménye akkor, hogyha nem megfelelő információt adnak, vagy nem elegendő információt, a személyre szabása az ajánlatoknak ezt is tudjuk, hogy a különböző algoritmusok, a mesterséges intelligencia lehetővé teszi a vállalatok számára, hogy sokkal célzottabban tegyenek ajánlatokat a vásárlási szokások alapján. Úgy gondoljuk, hogy fontos legyen, lenne, hogy a vásárló tudja, hogy ez egy személyre szabott ajánlat, amivel már, amit más nem kap. Tehát ez is egy fontos lenne. Végezetül pedig a felelőssége a közvetítőknek, amiről már kollégám is tett említést. Figyelembe kellene venni az adott piachelynek a gyakorlatát, szokását is, mert tudjuk, hogy a kereskedelődők, fogyasztók között például Uber, NBR-nek nagyon jó nyereségei vannak, de ez nem jelenik meg a fogyasztói szabályozásban sok esetben ezeknek a közvetítőknek semmiféle felelősségük nincsen. Például, hogyha a platform domináns helyzetben van, diktálja a saját feltételeit, vagy a közvetítői díjakat szed, akkor ezek közös felelősséget is kell, hogy vállaljon a szolgáltatás színvonaláért mert sok esetben így módon jobb helyzetbe kerülhet a fogyasztó, hogyha közvetlenül a platformhoz fordulhat. Végezetül pedig a visszalépési jog. A visszalépési jog, ez ismerjük, ez egy ismert dolog az európai fogyasztói védelmi szabályozásban, 95%-a a fogyasztóknak úgy találta, hogy ez egy rendkívül fontos jog, és e, tisztességes egyensúlyt kell ter- e, teremteni, és fontos, hogy visszakaphassa a pénzét. A, de azonban, hogyha a terméket hosszabb ideig használták, mint ami ö, e, megengedett, vagy a kipróbálási szakon túlmegy, akkor lehetőség kell, hogy legyen arra is, hogy elutasítható legyen a visszalépés, vagy pedig ne a teljes vételárat kelljen visszafizetni. A kereskedőknek már most is van egy olyan joguk, hogy csökkenthetik a visszafizetendő összeget, de egyébként ez az egyik nagy sikereleme az elektronikus vásárlásnak, mert ez védi ugyanakkor a kereskedőt is, és a fogyasztót is védi mert a fogyasztó vissza tudja adni a terméket, a kereskedő pedig. Az nem igazán jó, amit a bizottság javasol, hogy ezt a jogot nagyon szeretnék csökkenteni. És ez azért is fontos, mert a nagyon fontos volt a első hozzászólónk elmondta, hogy nincs sok esetben bizonyítási lehetőség. És a bizottság is felhívta, hogy gyakorlatilag nincsenek megbízható adatok, amelyek bizonyítani tudnák, hogy vagy nagyon költséges lenne ez a kereskedők számára. Ez viszont nem, nem igazán értjük, és ez egy szabályozási elv, és nagyon fontos, hogy ha csökkentik a mert csak 99 kis vállalkozást kérdeztek meg, 73 közepeset és illetve 17 közepeset és 73 fogyasztót tehát ez nem elegendő, tehát nem jogos, nem igazolható ez a változtatás, és úgy gondolom, hogy ez nagyon világos, hogy er-, az emberek azt kérik, hogy az Európai Parlament utasítsa el ezt a javaslatot. És végezetül az utolsó észrevételem, csak említeni szeretném, hogy megint csak támogatjuk a kettős minőséggel kapcsolatos felvetést. Világos és fontos, hogy a kollégám is elmondta Szlovákia esetében, hogy a végrehajtó hatóságok véget vessenek ezeknek a félrevezető gyakorlatoknak a minőség tekintetében. Köszönöm szépen! Thank you. Nagyon köszönöm nagyon köszönöm ezeket az információkat a fogyasztóvédelmi vetületekről. Mielőtt Hendrix úrnak megadnám a szót, szeretném üdvözölni a látogatói csoportokat. Gepárt asszony látogatói most érkeztek meg. 13 fiatal és a gimnáziumi tanár egy német gimnáziumból érkeztek. Látom, hogy itt vannak, ennek pedig nagyon örülök. Hendrix úr, szeretném megadni a szót önnek. Ön a KKV-kat képviseli, a kkv szempontjait. Ön a UFMI vállalkozáspolitikai és külügyi igazgatója. Nagyon köszönöm, elnök asszony, köszönöm szépen. Először is szeretnék köszönetet mondani az IMKO-nak, amiért meghívtak minket, meghívtak ennek a szervezetnek a képviselőjeként, és kikérték a véleményemet az Európai Bizottság Omnibus javaslatáról. Szerintem mindenkinek, mindenki tudja, hogy ez az új fogyasztói csomag nagyon hosszú utat járt be. A fitness check után kezdett el ez megszületni, illetve ezzel párhuzamosan a fogyasztóvédelmi irányelvet is átvizsgálták, felülvizsgálták, ezzel a céllal, hogy a túlságosan, ugye felesleges szabályozási terhekkel leszámoljanak, és az esetleges átfedésekkel is. Egyetértünk abban, hogy az EU-s fogyasztóvédelmi szabályozások még mindig nagyon jól betart, betöltik a céljukat, viszont lenne egy pár megjegyzésünk a túlságos közigaz, adminisztratív terhekkel, túl nagy adminisztratív terhekkel és az átfedésekkel. Senki nem kérdőjelezheti meg azt, hogy mennyire fontos a fogyasztók jogainak védelme. Mindezonáltal ez a javaslat szinte kizárólag a végrehajtással és a szankciókkal, a büntetésekkel foglalkozik. A fogyasztóvédelem igen összetett kérdés, igen összetett terület, és a KKV-knak nagyon, a kkv nagyon sok kockázattal találják magukat szemben, nem a Volkswagen, vagy nem a Ryanair, hanem a KKV-k. Nem akarják a KKV-k semmiképpen megsérteni szándékosan a szabályokat. Fontos azt is elmondani, hogy a bizottság nem vette figyelembe azt a kérdésünket, hogy a szabályozási terhek csökkenjenek, úgyhogy közben a fogyasztóvédelmi javaslatok, jogszabályok maradjanak meg. A határokon átnyúló botrányok, például a dízelgét botrány, illetve a tömeges járattörlések, a fogyasztó védelem szempontjából igen szembeszökkenőek, és ellátos módon a KKV-k fogják megfizetni a nagy nemzetközi vállalatok által elkövetett jogsértéseket. A nem megfelelőség leginkább bizonyos konkrét ágazatokat érinti, ezek pedig nem KKV-k által uralt szektorok a bizottságnak a nagyon elterjedt, kiterjedt fogyasztóvédelmi sértések, megsér, jogsértésekkel való leszámolása célja, közben azonban ez aránytalanul érintheti a KKV-kat. Az arány hiánya és a kisebb hibák problémákhoz vezethetnek. Ezeket lehet ugyanis kiterjedt, elterjedt jogsértésnek is tekinteni. A magyarázó részben azt olvashatjuk, hogy határon átnyúló határon átnyúló ö, jogsértések esetén a forgalom 5%-át is kitehetik a szankciók. A geoblocking rendeletből is következik ez, ugye 2018. decemberétől él. Természetesen ezt nem vették figyelembe, amikor a javaslat született. Egyetértünk az Európai Bizottsággal azzal kapcsolatban, hogy a fogyasztóvédelmi szabályoknak nem felelnek meg megfelelően bizonyos, bizonyos ágazatokban vajon a harmonizált maximum öm, szankciók, azok tudják-e orvosolni ezt a helyzetet. Ezen, túl a, ezen kívül a vállalatoknak lehetnek nagyon nagy bevételük, és még mindig lehet negatív profitjuk. A hatalmas szankciókat, szankciók helyett inkább a megelőzésre kellene hangsúlyt fektetni, támogatni kellene a hatékony vitarendezési mechanizmusokat, és a tagállamok közötti koordinációra is nagyobb hangsúlyt kellene fektetni. A büntetéseknek pedig mindig arányosnak kellene lenniük. Komoly szándékos fogyasztóvédelmi szabályok megsértése esetén kellene csak ezeket alkalmazni. A bizottság szeretné a fogyasztóvédelmi szabályok súlyos megsértésének végét látni, az aránytalanságok azonban a KKV-kat nagyon érintik. Így nagy kockázatok és nehéz ter- kockázatokat és nagy terheket rovunk a KKV-kra. A fogyasztóvédelem esetén használatos a szankció, fontos, hogy mindig az utolsó lehet, az utolsó forgatókönyv legyen. A KKV-k ugyanis előfordulhat, hogy nem szándékosan követnek el valamilyen jogsértést. A szankciót csak akkor tartjuk jónak, hogyha azt, hogyha olyan jogsértés e-, esetén szabjuk ki, amely valamilyen szándékos jogsértés miatt történik. Tehát nem a szándékos, tehát a szándékos jogsértés esetén szankciókat kell alkalmazni, de egyéb esetekben nem. Az EU-s mérleg azt mutatja, hogy a jogsértéseknek a szintje az nem felel meg a jogsértések rendszerességének vissza kellene utasítani azokat a feltételezéseket, melyek szerint a vállalatok csak akkor tartják be a szabályokat, hogyha nagy pénzbüntetés, pénzbüntetésekkel fenyegetjük őket. Nagyon komplexek a szabályok, ez pedig, az okoz, ez pedig azt okozza, hogy nem felelnek meg a vállalatok az előírásoknak. Mit tehetünk? Például fogyasztóvédelmi projektekkel lehet tájékoztatni az érdekelt feleket. Van az Európai Parlamentnek egy pilot projektje a Eurochamberrel együtt. Ez egy olyan példa, egy olyan projekt, amely nagyon jól mutatja, hogy milyen, arányba, milyen irányba lehetne indulni. Végezetül pedig valódi új fogyasztóvédelmi szabályokra lenne szükség, amelyne, amelyben, amelynek a keretében tudatosabbá tesszük a fogyasztókat. Még valami, a szerződések, a helyben kötött szerződések, ezek a tagállamoknál, tagállamoknál a helyi eladásokat, mm, a helyzen történő eladásokat tudnák megakadályozni. A legfőbb érvünk az, hogy a teljesen harmonizált jogi keretszabályozás elérése után a bizottság most visszafelé próbál lépni, ez viszont ellenébe megy a belső piac elveinek és az arányosság elvének. Azon motto alatt, mely szerint egységes piacot kell teremtenünk, sok KKV alakult át, hogy megfeleljen a harmonizált jogi keretrendszernek. A harmadik dolog, amelyre szeretnék kitérni, az a visszalépéshez való jog. Üdvözlöm, hogy a bizottság figyelembe vette, hogy vegyük ki a szövegből a 40 napos elállásra vonatkozó szabályokat. Ez jónak, jónak bizonyult, Üdvözöljük, hogy egyszerűsödött a vállalkozók számára a rendszer. A kereskedőknek most már nem kell az elálláshoz való jogot tiszteletben tartani, hogyha a fogyasztó nem csak kipróbálta, hanem használta is a terméket. Ez jó zenésznek felel meg. Továbbá a kereskedőknek nem kell majd vissza visszautalniuk a termék árát, amíg a terméket magát meg nem kapták a fogyasztótól. Ez szintén a zenésznek egy intézkedése. Aki nem ért egyet a túlságosan konkrét um, terhek kivételétől a szövegből, az csak a csaló tevékenységeket támogatja. Ami pedig az um, online vásárlást illeti, azt gondoljuk, sőt nem is gondoljuk, hanem tudjuk, hogy nincs az ezekkel kapcsolatos szöveggel semmiféle probléma. Egyetértünk abban, hogy ha a kereskedő kereskedőként lép fel, akkor természetesen a fogyasztóvédelmi szabályokat alkalmazni kell, és itt messzebbre is tudunk menni, többet is tudunk tenni. Meg tudjuk például mondani, hogy van-e valamilyen javadalmazás amelyet előkészítettek, vagy sem. Egyszerűsítésre van szükség, valamint kiigazításra. Például a mm, munkahelyeken, vagy magán helyeken kötött szerződéseket át kellene gondolni, és a, az online mm, vásárlás, illetve a mm, teleshopping kérdését is meg kell oldani, valamint olyan követelményekre van szükség, amelyek egységesek. Egy katalógust kellene például készíteni, amely a háznál történő eladásokra és egyéb eladásokra is vonatkozik. Nagyon köszönöm a figyelmet. Thank you very much. Nagyon köszönöm. Most pedig szeretném megnyitni az eszmecserét. A képviselők most feltehetnek kérdéseket a panelistáinknak. Először is Dáltal úrnak adnám meg a szót, aki az előadónk. Köszönöm, elnök asszony. Szeretnék egy pár szót én is mondani. Először is köszönöm a szakértőknek, hogy itt volt, hogy jelen voltak. Mondanék egy pár szót az időről. Jövő hét héten fogom benyújtani a véleménytervezetet. Nyár alatt ezt majd át lehet olvasni. Szeptemberig lehet majd a módosítókat benyújtani. Reméljük, hogy novemberben szavazunk, és hogyha minden igaz, akkor januárban már áramoldaló egyeztetéseknél fogunk tartani, vagy legalábbis remélem. Tisztelt elnök hogy ha nem baj, akkor egy pár dologra szeretnék kitérni. Először is az előáll, elő elálláshoz való jog. Itt a parlamentben nem látok többséget. Nem hiszem, hogy a parlament parlament számára jó dolog, hogyha a legfontosabb fogyasztóvédelmi jogot kivesszük a szövegből. A kollégém ezt például támogatták. Az első szakértőnkhöz is lenne egy pár szavam. Sok számot hallhatunk, na de hány ember nem vásárolna online, hogyha nem lenne el az elálláshoz joguk. Szerintem ez, ez egy döntő kérdés lehet. Persze a nagy vállalatoknak ott van a logójuk, ott van a, ott van a joguk megvan a joguk a fogyasztóknak arra, hogy elálljanak, de az ilyen nagy, ö, nagyobb ö, üzletek esetében ö, ez megfelelő biztonságot nyújthat számukra, a kis KKV-knál biz, viszont nem. Hogyha azt mondjuk, hogy a kollektív a fogyasztók kollektív érdekeit bármi sérti, az itt a digitális világban igencsak veszélyes. A negyedik felszólalónk pont, hogy reflektál a digitális világra. Véleményem szerint az határokon átnyúló kereskedés azt jelenti, hogy mondjuk 28 tagállamon árulunk termékeket, nem tudom, hogy ez a fogalom meghatározás mennyire élhető, mennyire használható. Lenne még az kapcsolatban is kérdésem, hogy mennyire jó, hogy a forgalomhoz kötjük a szankciókat. Ne felejtsük el, hogy ezek persze vissza tudják szorítani a visszaéléseket, de ezért ezzel kapcsolatban van kérdésem, főleg azzal kapcsolatban, hogy ilyenkor a forgalom az a teljes világon lebonyolított forgalomra öm, korlá, öm, korlátozódik-e. Nem tudom, hogy az a lényege esetleg a jogszabályainknak, hogy szankciókat vessünk ki, vagy esetleg, hogy megértsük és megoldjuk a problémának a gyökerét. A pénzt persze a fogyasztóknak kellene adni, és a típusjóváhagyásnál, a típusjóváhagyási anyagban is láthattuk azt, hogy a tagállamok által javasolt intézkedések esetében a fogyasztóknak kellene adni ezeket a forrásokat, nem pedig olyan embereknek, akik a fogyasztók értekeiben járnak el. Még egy pár dolog a háznál történő eladásra, illetve a geoquality-re. Szerintem ez a kettő dolog valahol összefügg a belső piac, az egységes piac integritására szükség van. De ha megnézzük, hogy a háznál történő eladás nál mi a helyzet, akkor azt látjuk, hogy ennek még a családi életre is lehet kihatása, és akkor innentől már a nem vám típusú tarifák felé megnyitjuk az utat. Lehetne akkor akár a családi életről is valamilyen jogszabályt hozni, de ez persze nem lenne arányos. Nagyon érdekelne, hogy mit gondolnak erről. És még az egyik szakértőnktől a geoquality kapcsolatban szeretnék feltenni egy kérdést. Azt hallottuk, hogy vannak olyan termékek, amelyek más hozzávalókkal készülnek egyik országban, mint egy másik országban. Ez tényleg azt gondolja, hogy ezek szerint egy coca nem lehet Angliában és Belgiumban is coca nevezni, hanem ami más nevet kell kitalálni, csak azért, mert más, hozzászól, más hozzávalókat tartalmaz. Akkor a sokszínűséggel hagyjunk fel, és akkor mi lesz ezzel, hogy egység, egy, egyesülve a sokféleségben? Lenne még egy gondolatom az átláthatósággal kapcsolatban. A fogyasztóknak tudniuk kell, főleg az online shopping esetén, hogy kitől is vásárolnak. Ez elképesztően fontos. Ami a besorolást, a sorolást illeti, itt már egy kicsit ö, felmerül bennem egy kérdés. Miért kellene más szabályokat alkalmazni az online és a nem online vásárlás esetén? attól, hogy kirakunk termékeket a polcra, attól ez még nem minősül mondjuk másmilyen reklámnak. Miért gondoljuk azt, hogy valaki a szupermarketben nem buta vásárló, még az online térben igen felmerült bennem a közvetítő fogalmával kapcsolatosan egy kérdés. Közvetítő ről, hogyha azt mondjuk, hogy nekik felelősséget kell vállalni, úgyhogy közben a profiton is profiton is profitból is kapnak, akkor mi értelme van annak, hogy az Amazonnak legyenek mondjuk fizikai boltjai? Nekem ez egy abszolút szükségtelen kiterjesztése a szabályoknak. Nem mi szeretnénk konkrét fogyasztóvédelmi szabályokat alkalmazni. Igen, gyümölcsöző ez az együttműködés, remélem a jövőben is tudjuk ezt folytatni. Nagyon köszönöm, nagyon köszönöm ezeket az érdekes kérdéseket, és akkor most jöjjenek az árnyék előadók, először is Pascal a néppárt részéről. Igen, köszönöm szépen, elnök asszony. A négy szakértőnek szeretnék köszönetet mondani az érdekes gondolatokért az Omnibus csomaggal kapcsolatban. Nagyon gyorsan próbáljuk meg ezt feldolgozni. Az állási joggal kapcsolatban lenne három kérdésem. Verena, dr. Verena Klapstein asszonyjal egyetértek. Ő azt mondta, hogy az a probléma, amelyet szabályoznunk kell, nem is igazán probléma, mert az első 14 napban nem lép fel ez a probléma. A piaci résztvevők is azt mondták, hogy nincs gond. Tehát ne törődjünk olyan ö, kérdésekkel, meg nem jelentenek problémát. Ez így van. De azért lenne egy kérdésem. Mit teszünk akkor, ha egy termék ténylegesen az első 14 napban visszaküldésre kerül az elállási jog gyakorlásakor, a terméket, a termék először meg kell, hogy érkezzen a kereskedőhöz, de a fogyasztónak fizetnie kell a termékért, mielőtt megkapná ezt. Vannak-e számok, vannak-e megbízható számok arra vonatkozóan, hogy hányszor tartják vissza a fizetést a fogyasztók, mindaddig, amíg vissza nem érkezik az áru. Általában ez most már a gyakorlat. A kereskedő meg kell, hogy kapja a terméket, vissza kell, hogy kapja a terméket fizetés előtt. A BEUK szervezettől is kérdeznék, ha jól értettem, bár lehet, hogy félreértettem, az egyik szlájdon az állt, hogy már most is gyakorlat, hogy a kereskedők nek jogában áll csökkenteni az árat, ha nem megfelelő módon használták a terméket. Milyen alapon? És ha ez tényleg így van, akkor vannak-e számokra arra vonatkozóan, hogy hányszor történik ez meg az első 14 napban? A CDF német televízió arról tett jelentést, hogy az Amazon a visszaküldött árukat tömegesen megsemmisíti. Azért, mert nem tudják eladni. Vagy azért, mert az Amazon ezt nem akarja továbbiakban értékesíteni. Vajon ez a, zelási joga való visszaélésre vezethető vissza? És ez tényleges gyakorlat? Az, hogy az, amit visszaküldenek, az nem kerül a visszaértékesítésre. Hogyan lehetne szabályozni azt, hogy ez ne forduljon elő? Ennyit erről. Köszönöm. Köszönöm szépen. Az SND nevében pedig Gerwald asszony. Igen, köszönöm szépen. Arimon úr, azzal kérdéssel kapcsolatban, amit az előbb feltett, el kell mondanunk azt is, hogy az olyan vállalatok, mint az Amazon és ehhez hasonlók, azt mondják, hogy rendelnek csak nyugodtan, és visszaküldhetik azt, amire nincs szükségük. Ilyen értelemben a vállalatokat terheli a felelősség a reklámok miatt. Erről is el kell gondolkoznunk gyakran. A vállalatok is felelősek. Én nem ezt akartam eredetileg elmondani, de ezzel összefüggésben mindenképpen szeretem volna megemlíteni. Ha van egy vállalatunk, és ez gyakorlatilag arra buzdít, hogy vásároljanak minél többet, mert úgyis vissza lehet küldeni azt, ami nem felel meg a vásárlónak, akkor a vállalatnak tudnia kell, hogy mit tesz ezzel. Egy dolgot szeretnék megemlíteni. Nagyon jónak tartom azt, hogy az Európai Bizottság a kollektív jogorvoslattal kapcsolatban egy javaslatot terjesztett elő, ez európai kérdésekkel foglalkozik. Véleményem szerint ez a KKV-kat ne, KKV-knak nem fog ártani, hiszen ha kártérítést akarunk a vállalatoktól, akkor ezt akkor kérjük tőlük, ha nem tartották magukat a szabályokhoz. ha ez káros a vállalatokra nézve, akkor milyen szemszögből nézzük a dolgokat. Az elmúlt időben volt néhány eh, példánk, szembesültünk néhány példával, én egy példát hozok fel, melynek ugyan már néhány éve, de mégiscsak eh, sok mindent elárul ez. A mobiltelefonokról van szó, és az ehhez kapcsolódó csengő hangokról, Nyilván az emberek a szerződést akartak, de nem akarták aláírni a szerződést a csengő hangokra. 5 euró, 6 euró, 11 euró, 11 euró volt ezeknek a költsége. Azért tudom ilyen pontosan, mert én is áldozatuk voltam. Elég nehéz volt kikeveredni ebből a, a helyzetből. Nyilván 5 euró miatt nem viszem perre a dolgot. De ha egy millió állampolgárral fordul ez elő, akkor legalább 5 millió jogtalanul megszerzett nyereségről beszélünk egy vállalat esetében, egy másik vállalat kárára. És az, hogy ilyen esetekben kollektív módon fel lehet lépni a vállalattal szemben, és hogy biztosítjuk a jogorvoslati lehetőséget, jogot az állampolgárok számára, nagyon jó az, hogy van ilyen javaslatunk. Most nem a dízel botrányra gondolok csak, hanem az olyan esetekre, amikor egyes esetekben, mivel kis összegről van szó, nem éri meg perre vinni a dolgot, viszont mivel sokkal károsított, nagyon nagy összegekről lesz szó. A KKV-k számára fontos az, hogy így járjanak el, ha egy vállalat ilyen. A másik dolog, amiről beszélni szeretnék, az az elállási jog. Teljes mértékben egyetértek Dalton úrral, frakcióm számára elfogadhatatlan az, hogy az elállási jog oly, úgy nézzen ki, hogy azt megkérdőjelezhető. Ez, ez, ez szoba se jöhet. Mi, miért is? Nincs bizonyíték arra, hogy ez szükséges, és nincs bizonyíték arra sem, hogy tömegesen vannak olyan emberek, akik ezt arra használnák, hogy saját nyereséget kovácsoljanak ebből. Így nagyon fontos az, ha az ágazatközi szociális partner azt mondja, hogy a képviselők és mások, akik a jogok mellett szállnak sikra, a bűnözőket védik. Ez hallatlan, kérnem szépen vonja vissza. Ilyen kijelentést nem tudunk elfogadni. És elnök azt mondja, nem tudom elfogadni azt, hogy ilyesfajta embereket hívunk ide, akik ilyen kijelentéseket tesznek. Kérnem szépen foglalkozzon ezzel is. Harmadik megjegyzés, platform és besorolás. Nagyon-nagyon fontos téma ez is. Igen, Dalton úr, tényleg az a helyzet, hogy a szupermarketben a polcokon a termékrendezés attól függ, hogy mennyit fizetnek azért a helyért. Magasabb polcot akarnak, vagy alacsonyabb polcot. De a közelmúltban előfordult fel valami más. Egy étteremben a menüt néztem. Egy online platformon. Az igazi honlapja ennek az étteremnek a harmadik oldalon szerepel csak. Ez így nem jó. Ez nem áttekintés, nem kapok áttekintést az étteremről, külön-külön kellene megnéznem az egyes boltokat ahhoz, hogy össze tudjam hasonlítani az árakat. Így a besorolás és az ezek mögött húzódó algoritmus nagyon is fontos kérdés, ezzel foglalkoznunk kell. Ezért kérem még egyszer a szakértők véleményét, hogy látják ezt a kérdést, mert véleményem szerint ez egy nagyon fontos kérdés, és ezzel foglalkoznunk kell. Köszönöm szépen! Schwab úr tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is köszönjük szépen, hogy meghívtak bennünket erre az érdekes meghallgatásra, és köszönjük szépen a szakértőknek is, hogy elmagyarázták különböző szemszögből az irányelvet, amely egyébként néhány évvel ezelőtt már a vita képezte, bár akkoriban még a digitális platformokról nem beszéltünk akkori előadóként meg kell állapítanom most azt, hogy néhány dolog elég jól sikerült. Az elállási joggal kapcsolatban kevés probléma létezik, az ezzel kapcsolatos bizonyíték engem is meggyőzött. Ez a szabály világos. Mi mindig azt mondtuk, hogy ha a fogyasztók pontosan tudják, hogy milyen jog illeti meg őket, akkor ezt érvényesíthetik is. A légiutasok esetében ez a helyzet. Kevés szabályunk van, de nagyon világosak. Az elállási jognál is szükség van erre. Ha korlátozunk, az nem jó, mert ez így most jól működik. A digitális kereskedelmet is előmozdította a szabály. És ha nem így állunk el, akkor megkérdőjeleznénk még ezt is. Egységesítésre szükség van, ez hasznára válik a fogyasztóknak. Így az összes többi területen az arányos szabályok, melyek Európában érvényben vannak, maradjanak. Egyetértek az előadóval, hogy az egységes jelleg maradjon, ne próbáljunk megnyitni semmit sem. Vannak olyan tagállamok, ahol például a házatevékenységgel vannak gondok de ez még nem jelenti azt, hogy a tagállamoknak nincs további lehetősége, mondjuk ellenőrzésekkel és más lépésekkel eljárniuk. Lényeges, hogy a szakértők is mondjanak valamit. Azért, hogy a tagállami ismert visszaélési praktikák, amely, gyakorlatok, amelyek időről időre felbukkannak, azokat kezelni lehessen hogy kiegészítsük azokat a szabályokat, amelyeket uniós szinten hoztunk meg. Köszönöm szépen, Katrin Schrader a következő. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönjük szépen a panel munkáját. Nagyon hasznos volt elgondolkozni az önök által megemlített kérdéseken, például az online piacterek átláthatósága, valamint a határokon átnyúló jogsértés. Mondanék egy példát, egy olyan problémára, amivel kapcsolatban érdekelne az önök véleménye. A másodlagos jegy kiadás erre vonatkozóan elég széles, nyeres, elég széles körben nagy nyereséghez juthatnak. Ha megnézzük a példákat, amelyeket hozzánk hoztak képviselőkhöz, vannak ott olyan fogyasztók, akik például egy londoni sóra akartak jegyet venni, a viágon a 6000 fontnál 500 eurós volt a kezelési díj. Az olasz trösszellenes hivatal a Google-t bírságolta félrevezetésért, fogyasztók félrevezetéséért ilyesfajta problémák, példák felhozatalával tudnánk megoldani a problémákat is. Mikor azt nézzük, hogy hogyan zsákmányolják ki az embereket az uniós piasztereken, és ami egyébként számunkra elfogadhatatlan, hiszen mi a fogyasztóvédelemmel foglalkozunk, mit is tehetnénk, hogy ezt a kizsákmányoló helyzetet megszüntessük? névértéken kell értékesíteniük a piac tereknek. Legyen nagyobb az átláthatóság is abban, hogy hogy járnak el. Ez elhangzott a prezentációkban. Etikai kódexek a tranzakciós díjakra, a helyszínre, a korlátozásokkal kapcsolatos nyilatkozatokra vonatkozóan. Ezek a honlapok, platformok fontos szerepet játszanak a közvetítésben, de sokszor elfogadhatatlan módon járnak el. Az Egyesült Királyságban Ed Sheeran koncertje, Ed Sheeran jelenti a problémát, Ed Sheeran elmondta maga véleményét ezzel kapcsolatban. Tízezer jegyet adtak el, de az embereknek több ezer fontos visszatérítést, kártérítést kellett kérniük, ugyanis azt ígérték neki, hogy volt valaki, aki aztán 4000 fontos kártérítést kapott, mert amikor megvette a jegyet, azt mondták neki, hogy találkozhat is egy sírennel, holott a jegyek értekesítésében az árban ilyesmi egyáltalán nem is volt benne. Ilyesfajta példákat kell megvizsgálnunk. Ezt példaként hoztam fel, mert néha jó példákat felhozni a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokra. És köszönöm szépen a prezentációkat, mert nagyon hasznosak voltak. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Catherine. Most pedig megadom a szót a panelistáinknak egyenként, hogy válaszolják meg az elhangzott kérdéseket. Klapstán asszony az első tessék. Köszönöm szépen, Dalton úr. Úgy gondolom, hogy nagyon sok ember ö, találkozott ezekkel a problémákkal. A visszalépési jog más módon született meg, de ugye lehet az is, hogy valaki elmegy a boltba, és ott kipróbálja a terméket. De ha szeretné annyira, annyira nincsenek adatok, de ha tehát először is meg kell vizsgálni, ada kellene, hogy legyen, hogy tudjuk, hogy gazdaságilag mi történik. És arra is szerettem volna rámutatni, hogy ami most a javaslatban szerepel, az azt jelenti, hogy a fogyasztó egyáltalán nem fogja tudni, hogy most túl sokáig próbálta-e a terméket, vagy sem. A például 2013-as 2003-ban változott a német törvény, és ott is azt mondták, hogy több, nagyobb kipróbálási lehetőséget kap így az ügyfél, mint hogyha boltban nézné meg a terméket. Tehát ennek mindenképpen vannak következménye, és fontos a foglalkozó. Nem tudom, hogy németül vagy angolul válaszolok a kérdésekre. Ami Ájmond úrnak a kérdését illeti, úgy gondolom, hogy megint csak fontos kérdés, hogy hogyan alakult a visszalépési jog. A mai helyzet szinte a ö, tökéletes helyzet, tehát hogyha a fogyasztó kérheti a teljes visszafizetését az, az árnak, hogyha akarja, de ez nem, de nem kötelező számára. Tehát az ügyfél döntheti el, hogy mi neki a nagyobb biztonság, hogy visszaküldi és kéri a, visszakü- a visszatérítést. Amikor vizsgáltam az adatokat, akkor azt néztem, hogy hány ö, ügyfél fog a, ö, élt ezzel a lehetőséggel, és azt tapasztaltam, hogy nem túl sokan, mert ne, en, mindenképpen nem sokan küldik vissza de nem venném el a lehetőséget az on ügyfelektől, azon vásárlóktól, akik szeret, fogyasztóktól, akik szeretnék visszakapni a pénzüket és visszaadni a terméket. Ön felvetette a gazdasági aspektus kérdését, hogy sok esetben az áru megsérül. Ennek van eh, természetesen egy ekológiai hatása, de megint csak azt kell, hogy mondjuk, hogy meg kell vizsgálni, illetve a kereskedőnek meg kell vizsgálnia, hogy platformra visszateszi a terméket és újraértékesítheti, vagy mi a helyzet. Ha a javaslat, javasolt megoldások válnak szabályá, akkor pedig megint lesznek szállítási költségek és ökológiai hatása is lesz. Ha nem kapja vissza, akkor azt mondja a fogyasztó, hogy jó, hát akkor viszont kérem vissza a terméket. Ha visszaküldi, nem fizetik vissza, akkor kéri a terméket, és megint ki kell szállítani. Köszönöm szépen! Akkor először is a kettős minőségről szeretnék válaszolni hogyha például ö, egy sajt vagy egy tisztítószert X terméknek nevezik -e egy adott országban, és a másik országban, és akkor az ember elvárja, hogy ugyanaz a, az anyag, azok az összetevők legyenek benne a második, másik országban lévő termékben is. Vagy hogy rá kell írni, hogy ha például pálmaolaj vagy egyéb olaj van benne. Tehát ezt mindenképpen meg kellene jelölni a csomagoláson, hogy ha, ha és más nevet adni a terméknek, hogyha nem ugyanaz az összetétele. Vagy például akkor rá kellene írni, hogy van benne pálmaolaj, vagy éppen nincsen benne. Köszönöm szépen! Megpróbálok kitérni a fő kérdésre, talán Dalton úrnak a kérdésével, a, e, miért fontos az átláthatóságot növelni, illetve a besorolások, rangsorolások hogyan történjenek. Fontos ugye a fogyasztónak az is, hogy tudja, hogy milyen ajánlatokat kap, és milyen alapon keresték őt meg az ajánlattal. Összehasonlítva a szupermarketekkel ez egy jó ötlet, de nem csak arról van szó, hogy mi van a szupermarketban a polcon, és ugyanolyan módon azt meg lehet nézni az online-on is. Ha az ember összehasonlítja, akkor feltételezhetjük, hogy a végig megy a az ár változik, és ez azt jelenti, hogy aki megy az, a szupermarketbe, az lát egy árat, de aki mögötte jön, az már más árat lát. Tehát, hogyha össze akarja hasonlítani az árakat, akkor ugyanúgy összehasonlítható kell, hogy legyen az ár a szupermarketben is, mint az online rendszerben. És fontos lenne, hogy tudja a fogyasztó, hogy hogyan alakították ki az adott árat. Maximális bírságokról beszélünk, ezek a maximális bírságokat a tagállamokra kell bízni, tehát mindig esetenként lehet egy alacsonyabb bírság is, és különböző kritériumok vannak, amelyek kötelezőek a tagállamok számára, milyen elemeket kell figyelembe venniük a jogsértés esetében, hogy ismétlődő, vagy súlyos és egyéb és ez lehetővé tenni a KKV-k számára is, hogy nyomon tudják követni, ha ne, hogyha nem felelnek meg. A felelősség kérdésével miért kérjük a megosztott felelősséget, megint csak arról van szó, hogy bizonyos esetekben kellene, hogy ez fennálljon, például akkor, amikor domináns helyzetben van a közvetítő, és tisztességesre ilyen esetben azt mondani, hogy ha a gazdasági kapcsolatot a domináns helyzetén keresztül kihasználja, akkor fontos, hogy az ügyfél, a fogyasztó a platformra a felelősségére is számíthasson. Hogyha ö, csökkent értékű a termék, a ö, visszalépési lehetőség korlátozott lehet. A 15-ös és a 10-es cikk az irányelvben egy új elem, ez egy új harmonizált rendelkezés 2011-ben, amikor ezt bevezették. Eredetileg nem volt benne az irányelve, és ezt később kapták meg ezt a jogot a kereskedők, ennek nem igazán örültünk. Nem tudom, hogy miért nem elegendő ez így, ahogy van. Azt is le, fontos lenne megemlíteni, amit Ketrin említett, például a jegyeknek az újraértékesítése. Ez egy nagyon komoly probléma a fogyasztóknak. Már kétszer írtunk az Európai Bizottságnak és a CPC hálózatnak is, és a fogyasztó felügyeleti hatóságoknak elkezdték vizsgálni az ügyet, de nem jutottak eddig semmire, és nem történt ö, egységes fellépése vállalatok ö, ellen. Úgy gondoljuk, hogy helye lenne bevezetni bizonyos korlátozásokat, például az, hogy bizonyos ö, gyakorlatokat megtiltsunk, ö, például ha szervezet ö, vásárlása történik a jegyeknek, akkor ennek az újraértékesítését esetleg tiltani kellene és ilyen irányú javaslatokat és módosítókat fogunk majd egyébként beterjeszteni. Köszönöm. Válaszolhatok? Jó. Először is Dalton úrnak mondanám, azt javasolnám, hogy nézze meg magát a szöveget, azzal kapcsolatban, hogy milyen gyakoriak a jogsértések magában a jogszövegben, a jogi anyagban. Nem talál hivat vonatkozást az nagyon széles körben elterjedt szabálysítésekre. Ez az első észrevételem. Ami a visszalépési jogot illeti, az volt a benyomásom, hogy a bizottság tulajdonképpen azt javasolja, hogy ezen ugorjunk át. Ez nem igaz. A visszavonási, visszalépési jog az a továbbiakban is fennáll, csak az lesz, hogy egyes esetekben lesznek változások. És itt igazán nem értem, hogy mi valójában a probléma. Vannak adataink egyébként egy 2007-es belga vizsgálat is van, ahol azt jelenti, hogy 100-ból 5 fogyasztó elismeri, hogy sosem állt szándékukba megvásárolni az adott terméket, amikor azt megrendelték elektronikusan. 10-ből 5 és nagyon sok a panasz a kereskedők részéről. Visszaküldték a bútort, mert például egy garden partit akartak ö, szervezni, másnap visszaküldték, ugyanez van a luxus ö, ö, ruhákkal, egy adott megjelenésre felvették, aztán visszaküldték, utána nem használták, és így tovább. Gondolják, hogy ez tisztességes magatartása, hogyha valaki vesz egy terméket, azt használja, majd pedig visszaküldi. Én szerintem ez csalás, és csak ennyit akartam mondani, Gepard, azt, hogy számomra ez csalás. Ha egy fogyasztó egy terméket használ, majd visszaküldi. Legyünk, tisztességesen kell lenni. Ez volt mindössze, amit mondani akartam, és nem igazán értem, hogy a fogyasztói szervezetek is ezt hogyan nem tudnak ezzel e, ebben egyetérteni. Ez egyszerűen nem egy tisztességes magatartás a fogyasztó részéről. A másik az visszalépési jog hogy mi az oka, amire ezt bevezettük. A logikus indok, hogy általában az eladás akkor történik meg, amikor a termékben és az árban megállapodtak. Ez igaz az elektronikus, de az egyéb távértékesítésekre is. Például, amikor katalógusból rendel valaki, nem látja a terméket, és az egyetlen ok, hogy e visszalép, hogy a fogyasztó, amikor megkapta a terméket, akkor tudja ellenőrizni a terméket. Mert egy normál boltban megtekintheti a terméket, és megnézi. Mindaz, ami ezen túlmutat, az már nem tisztességes, és túlmutat azon az eseten, amikor visszalépési jogra van szükség. Azt mondják, hogy nincsenek erre adatok, vannak adataink, és konzultációt is folytattunk a tagszervezeteinkkel, amelyek reprezentatív szervezetek. Úgy gondolom, hogy ez is egy ö, ö, olyan dolog, amikor a bizottság konzultál Európában a különböző ö, szervezetekkel, akkor az adatokat és a panaszokat is ö, meg tudják ö, mutatni. Animó említett valamit a, az Amazonnal kapcsolatban, és hogy tönkreteszik a terméket. Nem tönkreteszik a terméket, hanem tény, hogy és itt tisztességesen látni kell, venne egy olyan terméket, amelynek a csomagolása sérült. A szupermarketban is lehetőleg egy másikat fog választani. Tehát, hogyha csak a csomagolás sérült, akkor is vesz, akkor veszteség éri a kereskedőt. És az a visszaküldés, termék visszaküldés sok esetben azt is jelenti, hogy sérül a termék. Az elektronikus kereskedelemben már eddig is nagyon sok a probléma, hogy sok terméket küldenek vissza, mert ennek is ára van, ez, ára, ez pénzt és időt igényel, és felvetik a kérdés, hogy miért alkalmazzák ezt az érvet, hogyha javítani akarjuk a visszalépési jog feltételeit, akkor ez hátrányos lenne az elektronikus kereskedelemre nézve miért jobb az elektronikus kereskedelem, mint a más ha hagyományos kereskedelem. Azért támogatjuk az elektronikus kereskedelmet, mert ennek van egy hozzáadott értéke a KKV-k számára, de nem jobb egyébként. Tehát egyáltalán nincs indok annak, hogy ezzel a két jogszabály változtatással az elektronikus kereskedelem kevésbé népszerűvé váljon. Tehát itt a visszalépési joggal való visszaélés megakadályozásáról van szó. És az utolsó kérdés, nem emlékszem már ki kérdezte Emonore a házaló ö, értékesítésre, és hogy hogyan oldottuk meg a problémák. Őszintén szóval nem tudom, hogy mi a probléma, nem látom. Úgy gondolom, hogy csak a cseh köztársaságban vannak ilyenek, de lehet, hogy ott is mondhattam azt, hogy nincsenek adataink ahhoz, hogy felismerjük, hogy ilyen probléma van. Elnök, köszönöm szépen, és mielőtt visszaadnám a szót a jelentés készítőjének, szeretném megadni a szót az Európai Bizottságnak, és itt van két képviselőjük, Rodríguez Gallino asszony, és Prientitis urak, ők dönthetik el, hogy akkor végül is hogy szólnak hozzá. Köszönöm, elnök asszony. Ha ö, megengedik, akkor ö, mindketten hozzászólunk különböző ö, kérdésekhez. Először én mondanám el, hogy köszönjük önöknek, hogy ezt a meghallgatást megszervezték. A jelentéstevő rendkívül ambiciózusan tartotta az időket, és ö, a bizottság törekvésének is ez megfelelt, különböző árnyékjelentéstevők és tagok is nagyon komoly aggodalmaknak adtak hangot, csak úgy mind a két hozzászóló. Nem tudok foglalkozni minden kérdéssel, amit elhangzott, és nem is nyilván ez a célja ennek. Lesznek még további alkalmak, hogy ezekről beszéljünk a szakbizottsággal. Röviden emlékeztetnék arra, hogy mi a célja ennek az omnibus javaslatnak ami a másik része ennek a csomagnak. Először is az, hogy jobb legyen a fogyasztói törvények végrehajtása, a javaslatot, a büntetéseket, egy egyéni jogorvoslatokat és egyebeket, ahogy önök is említették, hogy modernizáljuk a fogyasztói törvényt, és megfeleljünk a digitális piacnak különösen ami az átláthatás, átláthatóságát illeti a platformoknak. Lehetővé kell tenni ezt a vállalkozásoknak, és a visszalépési jog nem túl népszerű, erre majd még visszatérünk későbbiekben, és vannak a tisztázásra szorulnak egyes olyan szabályok is, amik gyakorlatban bonyolultnak bonyolultnak bizonyultak, mint például a házaló kereskedelem, vagy a kettős minőségű termékek kérdése. Tehát szerettem volna tisztázni, hogy mi az álláspontja a bizottságnak és a szándéka ezzel kapcsolatban. Valójában az, hogy tisztességes egyensúlyt állítsunk be a fogyasztóvédelem és a versenyképesség között azon vállalatok számára, amelyek online kínálják a termékeiket. Fontos a visszalépés lehetősége, de úgy gondoljuk, hogy a jelenlegi szinten a szabályozás túlzott terhet ró a kereskedőkre, nagyon bonyolultak a szabályok, és felesleges jogvitákat eredményez. Ez a hogy a kereskedőnek el kell fogadnia a termék, a visszaküldött terméket, ez egy problémát jelent, és egyetértek a hogy adott esetben csökkent értékű lehet ez a termék, és ez nagyon nehézkes helyzeteket idézhet elő, hogy, és nehezen fognak csak meg tudni megállapodni. Amit mi javasolunk, az egy egyszerű, előreláthatóbb szabályozás. Mindkét fél visszaléphet, a fogyasztónak nem kell ö, ö, nem használhatja többet, ha a termék működik, vagy megfelel, és egyébként azt, azt kockázhatja, hogy 100 százalékban elveszíti a terméke, a, a pénzét és a a kereskedőnek pedig nem kell azon vitatkoznia, hogy csökkent értékű és mennyire az adott termék. Az adat adatokról elmondtuk, az nálunk lévő adatok e tekintetben megvannak, de szeretném hangsúlyozni, hogy a mi véleményünk szerint a javaslat, ami a, ö, szerepel a visszalépéssel, ez csak a fogyasztók egy igen kis részét ö, ö, érinti, akik nem gondosan kezelik a termékeket, és a nagy többségnek ez nem fog változást jelenteni, akik a céljának megfelelően használják a visszalépési jogot, kipróbálják a terméket, ugyanúgy, ahogy ezt tennék egy normál boltban is. A javasolt szabályok szerintem nem nyitnak ajtót a kereskedők előtt, hogy visszaéljenek ezzel. Ha a kereskedő igazán be akarná csapni a fogyasztót, akkor nem adná vissza egyszerűen a pénzét, ez független attól, hogy milyen szabályok vannak. És ez a magatartás, ami komolyabb, kikényszerítő szabályokat követelne, ugyancsak szerepel az új változatban. A tisztességes kereskedő és a kereskedők döntő többsége tisztességes, azok figyelembe fogják venni a szabályokat, és a fogyasztóiknak igyekeznek, hogy megfeleljenek, már csak azért is, hogy ne keltsék a fogyasztók rossz hírüket. Ez nagyon gyorsan terjed az online piacon, egy negatív véleménynek nagyon negatív hatásai lehetnek a kereskedőre nézve. Eltisztelt elnök azt, hogy még nagyon röviden elmondanám, hogy több észrevétel is hangzott el azzal, hogy hogyan kell kiszámolni a büntetéseket árbevétel arányában, vagy másképpen. Különböző adatvédelmi szabályok is vannak, és fontos az is, hogy milyen mechanizmust javaslunk az árbevétel arányában. E tekintetben azt kell mondani, hogy vannak tagállamaink, amelyeknél még magasabb küszöbértékek is vannak, mint a javasolt 4%. De másik az is, hogy ennek milyen hatása lehet a vállalatokra. Tisztázni szerettem volna, hogy ez a maximális árbevétel arány csak azokra az esetekre vonatkozik, amelyek széles körben elterjedt jogsértések, ezzel azt akarjuk mondani, hogy azok a típusú szabálysértések, amelyek az Európai Uniós hatóságok részéről is fellépést követel a fogyasztóvédelmi együttműködés keretében ezek szinte és kizárólag csak nagyon nagy vállalatokat érintenek, nem pedig a kis vállalatokat. A kettős minőség, amelyet ugyancsak Kéri az elnök, hogy fejezze be, mert már is túléptük a határidőt, és még sok további ügyünk van. Nem tudok minden kérdéssel foglalkozni, de befejezném még a kettős minőséggel. A kettős minőséggel megemlíteném, hogy nem akarjuk megtiltani azt, hogy terméknek különböző jellemzőkkel rendelkezzenek. Mi azt javasoljuk olyan termékek esetében, amelyeket azonosnak tüntetnek fel, miközben jelentős különbségek vannak. Ez az, amit a és kipróbálták, eh, bevizsgáltuk, és vannak olyan tagállamok, ahol megállapítható volt, hogy mik azok, amik azonosak, mi az, ami különbség, és mik azok a különbségek, amelyeket nem lehet el, nem elfogadható. Különböző jellemzőkkel a tagállami eh, vagy eh, igényeinek, vagy a fogyasztóknak az igényei szerint, az egy más kérdés, az, alkalm, az és a tagállamoknak kell indokolniuk, hogy miért akarják, hogy ezeket a forgalmazást félrevezetőnek bélyegezzék. A ö, házaló értékesítésnél is egyedi ö, jogorvoslatra, átláthatóságra van szükség. Tudom, hogy most nincs idő erre, de még remélem lesz alkalmunk ezekre a kérdésekre visszatérni és további vitát folytatni. Köszönöm. Nagyon köszönöm. Erre mindig van lehetőség. Szeretném most végezetül megadni a szót Dátrónak, a vélemény előadójának. Nagyon köszönöm elnök azt, hogy megpróbálok röviden fogla, fogalmazni. Sok területre tértünk ki. Hendrix úrnak szeretnék gratulálni, ugyanis Gepárteszen és engem sikerült vele összekötni. Hogyha ismeri a szakbizottságot, akkor tudja, hogy ritkán van ilyen nem tudom elfogadni, amit ön mond, mert emlékezzen arra, hogy milyen fogyasztókat védjük itt a szakbizottságban. Mi nem gondoljuk azt, hogy a fogyasztók csalnának. Persze lehetnek visszalépések, ezt mi is, visszaélések, ezt mi is elismerjük, de abból indulunk ki, hogyha a szerelástól való jogot elvesszük, akkor hogyan lehet a fogyasztókat megvédeni a tisztességtelen kereskedőktől? általában azért lépnek ki ebből a, a kereskedők, mert így elkerülhetik a visszaélések, így pont, hogy visszaéléseket követhetnek el. Szerintem egészen egyértelmű, hogy mi lesz, hogyha, vissza, hogyha az elállástól való jogot kivesszük a szövegből. Hova is vezet ez a hosszú, hosszú távon? Így a jogi követelmények és a biznisz gyakorlatok között különbségek lesznek, úgymond rájeneresedik az egész, az egész gazdaság. A fogyasztókat védeni kell, ők saját magukat nem tudják megvédeni. Előfordulhat, hogy a vállalatok azért adnak olcsóbban dolgokat, mert nincs mögöttük védelem. Vannak olyan barátságosabb vállalatok, amelyek kicsit drágán adják a portékáikat, de azért, mert mögöttük szolgáltatások is állnak. Így a fogyasztók választhatnak, na de igazából nincsenek, jog, nincsenek jogaik, mert vagy drágán megfizetnek, drágán fizetnek a jogokért, vagy olcsón kapnak nem jogokat, mondjuk a Ryanair-nél. Még akkor is, hogyha vannak visszalépések, visszalépések szerintem, hogyha az elkereskedelmet támogatni szeretnénk ott, ahol erre szükség van, ahol el kell érni a fogyasztók bizalmát, hogy tudják, hogy ha valami olyat vásárolnak, amit mégsem szeretnének használni, akkor, ezt, akkor ezért visszaterítést kaphatnak. És akkor gyorsan még kettő pontra szeretnék kitérni. Kettős minőség. A válasz pont, hogy aggasztó volt, hogy a különböző fogyasztó, különböző piacokra más máshogyan máshogyan öm, csomagoljuk a dolgokat, azt mondjuk, hogy ez a termék a szlovák piacra megy, ez a termék a belga piacra megy, akkor ezzel pont ellenében megyünk annak, amit mi szeretnénk tenni. Ami a besorolást illeti, szerintem ez egy nagyon nagy terület, és érdekes lesz majd az eszmecsere ebben a témában. Szeretnék egy felvetésre reagálni. Azt mondta, hogy a szupermarketekről, amelyek öm, offline működnek, hogy igen, hogyha például mi is bemegyünk egy Dölezbe, egy Brüsszel közepén, akkor ugyanazon termékért más árat kell fizetni, mint mondjuk egy vidéki Dölezben ugyanazért a termékért. A fogyasztók így ugyanazért a termékért nagyobb, magasabb árat fizetnek. Előfordulhat, hogy harmadik terméket olcsóbban meg tudnak venni ugyanazon a napon. Ez történik az offline világban. Ugyanez történik az online világban is. Szerintem, bár eltérvek a véleményeink, nagyon érdekes lesz majd az eszmény, csak szerettem volna ezt a pontot felvetni. Általánosságban pedig gyorsan a véleményem jövő héten lesz kész. Nagyon várom a közös munkát a következő hónapokban. Köszönöm. Nagyon köszönöm. Dan, mindenkinek jó olvasást kívánok a nyári szünetre. Ezzel szeretnék köszönetet mondani a panelistáinknak. Köszönöm, hogy itt voltak, betekintést engedtek a szakterületekbe, szakterületükbe. Köszönöm a bizottságnak, köszönöm a vélemény előadójának és az árnyékelőadóknak is. Ezzel pedig le is zárhatjuk ezt a napirendi pontot, és követhetjük, folytathatjuk a következő napirendi pontunkkal. Méghozzá a termékekre vonatkozó uniós harmonizációs jogszabályok betartására és érvényesítésére vonatkozó szabályok és eljárások. Nikola Danti az előadónk, Nikola, tiéd Köszönöm, elnök asszony, köszönöm mindenkinek. Én kezdésképpen szeretnék köszönetet mondani minden árnyék előadónak, és mindenkinek, aki részt vett a munkában. Köszönöm a frakcióknak, köszönöm a képviselőknek, köszönöm az árnyék előadóknak. Az eddig végzett munka nagyon intenzív volt, olyan munkáról van szó, amely nek a következtében olyan szöveg születik, amely bár hosszú, de mindannyian egyetértünk benne. Több mint 60 cikket tartalmaz. Én este most szeretnék egy pár pontos témára rávilágítani ebben a, ebben a szövegben, hogy lássuk, hogy mi is van itt ebben benne. Melyek azok a részek, amelyek problémásabbak voltak, melyeken kellett többet dolgozni, Tegnap volt az utolsó árnyékelőadói ülésünk, amelyen a három utolsó fontos pontra fókuszáltunk, a kettes cikre például a hatályra, a négyes cikre, amely a felelősöket azonosítja be, a referencia személyeket, végezetül pedig a nemzeti hatóságoknak a hatáskörével is foglalkoztunk. Hogyha szabad, akkor pár mm, cikket szeretnék megosztani önökkel. Ami a hatáskört illeti, mi kezdetektől fogva veszélyesnek tartottuk azt, hogy a hatályt túlságosan kiterjesszük. Ugyanis tudjuk, hogy ez a rendelet, ennek a rendeletnek az a célja, hogy a hatály kiterjeszte minden egyes termékre, és volt, vannak ebben olyan módosítók is, amelyek a hatályt kiterjesztették a nem harmonizált termékekre is. Azt gondoltuk, hogy ez túl, túlzott szabályozás lehet. A parlament 2013-as rendelete, szövege még mindig a tanácsnál jár, előfordulat itt is, hogy a tanács túl sokáig blokkolja a szöveget. A közös elismerés, a közös elismerésről szóló rendelet, Stefanics kolléga, kollégával nem akarjuk, hogy bármiféle átfedés legyen nem akarjuk, hogy nehézség legyen, és nehezen lehessen harmonizálni ezeket a fajta jogszabályokat. Azt éreztük, hogy tudjuk támogatni, hogyha ennek a rendeletnek bizonyos normáit túl bővi, kibővítik. Itt a 26-ostól 30-as cikkekre gondolok, nem harmonizált termékek és a harmonizált termékek esetén is. Így jobban lehetne ellenőrizni a piacot, a belső egységes piacot, és azokat a termékeket, amelyek harmadik országokból érkeznek. A négyes cikk szintén nagyon fontos ebben a rendeletben. A négyes cikk ugyanis arról, arra az emberre utal, aki a bizottság rendelettervezetében felelős, és az ő beazonosításában voltak nyelvi módosítások is. Szerettük volna egyértelműen megmondani, hogy milyen felelősségi köröket tölt be a felelős személy. Egyértelmű, hogy ennek a felelős személynek az a feladata, hogy egy létező hiányt betöltsön, főleg az online piacon. Az online piacon, illetve bizonyos terméktípusok esetén, amelyek úgy kerülnek a piacra, hogy közben nincsenek hivatalos importatőrei. Vagy olyan termékek, amelyek az egységes piacról származnak, a felelősség pedig a termelő gyári. Ebben az esetben szeretném egyértelműsíteni, hogy az esetek több, nagyobb részében semmi különbséget nem teszünk azzal, hogy kereskedőről vagy importatőről beszélünk, de az online kereskedelem esetében gyakran nincsenek ilyen referenciapontok, és így a termékek, olyan termékek tudnak a piacra lépni, amelyek esetében nincs ö, kapcsolattartó személy és így ö, proaktív, proaktív személyekre van szükség, olyanokra, akik a piacfelügyeleti szerveket tudják támogatni, valamint értékelni tudják a kétséges, kétséggel teljes helyzeteket, és meg tudják ítélni, hogy az adott meg tudják ítélni, hogy az adott termék megfelelő-e. Ami a 7-es és a 8-as cikket illeti, partnerség, illetve egyetértés magán és közszféra között. A 7-es cikket ki akartuk venni a szövegből, ugyanis a 7-es cikk veszélyes, veszélyesen egymásra tevődik az adhok konzultáció, illetve a fizetés amelyet a magánhatóságok kell, hogy tegyenek a, az, a közhatóságoknak. Ugyanakkor ezt is gondoljuk, hogy erős együttműködésre van szükség, így lehet. Ugyanis a piacfelügyeleti szervek munkáját megfelelőképpen ellátni, úgyhogy közben a magánszféra is végzi a munkáját. Így lehet garantálni az egyenlőtlenség hiányát, vagyis az egyenlőséget ezekben a vegyes formákban. A nemzeti hatóságok és az egyének között létrejövő kapcsolatokról pedig minden egyes hatóság értesül, oly módon, hogy ez jelentősen segítse a jó együttműködést az állami hatóságok, a bizottság, illetve az állampolgárok között, ami a 14 cikket illeti, ez is egy nagyon fontos pont volt, nemzeti hatóságok. Én azt gondolom, hogy elmondhatom, hogy jó kompromisszumot sikerült kialakítani a piacfelügyeleti hatóságok vonatkozásában. Meg vagyunk győződve, meg vagyok győződve arról, hogy ezek a hatóságok jól tudják elvégezni a piacok felügyeletét. Arányosan. Arányosan a nemzeti jogszabályoknak megfelelően. Itt egészen pontosan abban is egyértettünk, és egyébként ez az árnyékeladói ülésünkön fontos eszmecseréknek a tárgyát képezte, hogy a CityWeb esetében a, a hármas megkezdésben hogyan lehet a jogokat a hatóságoknak ö, gyakorolni. Erre jutottunk, hogy csak igazságszolgáltatási szerveken keresztül. Így ugyanis online olyan termékeket adnak el, amelyek nem megfelelőek. És ebben az esetben a hatóságnak jogot kell adni arra, hogy ezekkel a honlapokkal ezeket a honlapokat bezárja, viszont ez csak együtt lehet, a, együtt lehet megvalósítani a, az igazságszolgáltatási hatóságokkal. Ami a 31-es és a 33-as cikket illeti, ezek fontos első lépést jelentenek az együttműködésben. A piacfelügyelet tekintetében ne felejtsük el, hogy ugye 500 piacfelügyeleti szervezet működik Európában a 28 tagállamban. Nagyon sok van tehát. De ez az első lépés lehet egy közös piacfelügyeleti rendszer kidolgozása felé. Ezeresképpen annyit szeretnék mondani, hogy ez az anyag véleményem szerint rendkívül fontos, ugyanis azt tudjuk vele garantálni, hogy a közös belső piacon forgalomban lévő termékek mindegyike megfelel a mi közös normáinknak, és fontos jeleket tudunk a szöveggel küldeni a hamisítás elleni harcról. A belső piacra nem szeret, belső piacon nem szeretnénk látni sem nem megfelelő, sem hamisított termékeket. Szerintem ezek a szigorú szabályok ma szükségesek már néhány éve vannak ilyen intézkedések, és a 2013-as szöveg elfogadásának hiánya tényleg ahhoz vezetett, hogy fontos kialakítani egy közös, jól működő és hatékony európai piacfelügyeleti rendszert. Az európai vállalatokat minden egyes nap ellenőrzik. Ezek a vállalatok igazi referenciapontok, ugyanis folyamatosan felügyelik a közhatóságokat. Harmadik országokból való import esetén pedig előfordul, hogy a termékeket nem kellőképpen ellenőrzik a belső piacon forgalomba hozott termékekhez képest. Ismételten szeretnék köszönetet mondani az árnyék előadóknak, minden egyes személynek, aki részt vett a munkában. Nagyon gyümölcsöző és intenzív volt ez az együttműködés, hatékonyan tudtunk együtt dolgozni, és hatékonyan tudtunk kompromisszumot találni. Még olyan pontokon is, amelyek nehezebbnek ígérkeztek. Itt a következő pár órában megtaláljuk majd a végső megoldást, így szeptemberre kész lehet a szöveg. Nagyon reméljük, hogy az osztrák soros elnökség majd hozzájárul ahhoz, hogy a tanácsban egyességre jussunk, és így még ennek a mandátumnak a végéig adjunk Európának egy olyan piacfelügyeleti normarendszert, amely biztonságosabbá teszi a piacot, és biztonságot garantál az európai állampolgároknak. Elnök, köszönöm. Most pedig szeretném megadni a szót az árnyék előadóknak, és kérem, hogy fogalmazzanak röviden, nézzük hány óra. Kelesz úr a néppárt részéről. Tata. Eh, Elnök asszony, elődő úr, kedves kollégák! Tulajdonképpen nem tartottam lehetségesnek azt, hogy még a nyári szünet előtt befejezzük ezt a munkát, ahhoz, hogy szeptember 3-án a szakbizottságban szavazzunk. Mindenkinek, aki hozzájárulást nyújtott ez a munkához, köszönetet szeretnék mondani. Megemlítették a témákat, ami pedig a híres hírhet negyedik cikket illeti. A negyedik cikkre egy olyan megfogalmazást találtunk, amely az összes érdekelt felett boldogá tehetni, még az online kereskedőket is. Ami pedig a bizottságot illeti, a, talán a bizottság is elfogadhatónak tartja majd a jelenlegi javaslatunkat, hiszen a korábbi álláspontunkból feladtunk egy kicsit. Ugyanúgy, mint az eredeti bizottsági javaslatban, itt is lesz majd kötelezettség egy referencia személy megnevezésére, a kötelezettségeket a döntések alapján határozzuk meg, és három dolog biztos, a piacfelügyeleti hatóságoknak van kivel tárgyalniuk az uniós piacon, a referencia személy, mivel nem csak egy pusztán meghatalmazott személyről van szó, kötelessége információkat biztosítani és proaktív módon intézkedéseket foganatosítani, harmadsorban pedig a termékek kapcsolatos felelősségnél sikerült úgy szabályoznunk, hogy azzal az online kereskedők is elégedetét tegyük. Másodszorban, ami a hatásköröket és a feladatokat illeti, 14. cikk írja le ezeket, a javaslatunkat ismertettük, és fontos a számomra az, hogy a piacfelügyeleti hatóságok hatóságkörei körei egy bírósági döntésben korlátozódjanak. Harmadsorban, ami a hatályt illeti, hát ez számomra egy kicsit problémás. A nem a harmonizált termékkategóriák egy részére is ki kellett volna terjeszteni, tekintettel a piacra ügyeti hatóságok hatáskörére. Nem vagyok biztos abban, hogy minden tagállam megteszi majd a szükséges intézkedéseket, hogy ezeket a hatásköröket a hatóságok esetében biztosítsák a nem harmonizált termékeknél is. Ez a bizonytalan és problémás kérdés a számomra, de most már van egy célunk, szeptember 3-án szavazunk, az osztrák elnökség számára ezzel lehetővé tesszük azt, hogy az idei év utolsó negyedében intenzíven tárgyaljon velünk, annak érdekében, hogy ezt a dossziét lezárhassuk, jó a javaslat, és megérdemli, hogy széles többség támogassa azt. Jó kiinduló pont ez a három oldalú egyeztetésekhez. Köszönöm szépen. Köszönöm. És most az ECR következik. Köszönöm szépen, az ECR támogatja azt, hogy a piacfelügyeleti rendszert Európában korszerűsítsük, a személyes adatvédelemmel, valamint a gépjárművekkel kapcsolatos javaslatok is ezt mutatják. Tehát támogatjuk a modernizációt, viszont ezen dosszié kapcsán jó néhány ponton aggódunk, jó néhány kompromisszumos javaslat miatt is, úgy érezzük, hogy ez majd megnehezíti a vállalatok életét, és a piacfelügyeleti hatóságok is nehéz helyzetbe kerülnek. A véleményüket már elmondtuk, a kollégáink tudják, hogy miről van szó, a referencia személy, amelyre szükség lesz, a nem uniós vállalatok miatt, a beavatkozás a piaci felügyeleti hatóságok munkájába, valamint az eljárások, vitarendezési eljárások, melyeket felülvizsgáltunk, azt követően, hogy a plenáris ezt néhány hónappal ezelőtt már jóvá hagyta. Hogy fog ez az egész működni a javaslatban? Minden egyes rendelkezést le kell tesztelni, ki kell próbálni, és ez nem segít majd a jogbiztonságon, hiszen ágazatokon átívelő munkáról van itt szó. Végezetül pedig kérjük az előadót, és az árnyék előadókat, hogy fontolják meg az ECR javaslatát az e-címkézéssel kapcsolatban, észszerű javaslatot tettünk, és egyébként az e-címkézés már működik is jó néhány országban, az árnyék előadóülesen. Kértük, hogy a kompromisszumos javaslatok ezt vegyék figyelembe, például a kategóriánként fokozatosan vezetnénk be, és jó lenne, ha az előadók ezt előre vinnék, elfogadnák. Köszönöm. Most pedig Alde. Köszönöm szépen, elnök asszony, nagyon röviden támogatjuk a kompromisszumos megoldásokat. Van néhány részlet, amelyet nem tudunk támogatni, de köszönjük Danti úr kiváló munkáját és az árnyékelőadók a társadalmadók munkáját is. Én úgy érzem, hogy ezzel hamarosan le tudjuk zárni a dossziét. Nem fogok mindenre kitérni, csak a hatályról beszélek, támogatjuk a hatály kibővítésének gondolatát, absztrakt módon, mondjuk ezt így. Viszont a tanácsban a korábbi dosszié kapcsán ez probléma volt. A tanácsnak ezzel gondja van. Így, mivel csak nem mindenki támogatni tudja a dossziét, nagyon fontos ezt elfogadtatni, csak ehhez minimalizálni kell a hatályt, azt, amit a bizottság hatályként definiál. Ha lesz kompromisszumos javaslat arra, hogy ezt csökkentsük, támogatni fogjuk, de attól tartunk, hogy ezt a dossziét nem sikerül lezárnunk a mandátumunk előtt. Más, egyébként pedig a többi ponton nagyon közel állunk a megegyezéshez, támogatjuk a kompromisszumokat, és még egyszer köszönöm szépen Danti úr és az árnyék előadó kiváló munkáját. Köszönöm. Gohé Denis de Jong kívánna felszólalni? Nem, mert nem dolgoztam aktívan ezen a dosszién, de el kell mondanom, hogy mindig nagyon aggódunk amiatt, hogy további kötelezettségeket fogalmazunk meg a tagállamokra nézve és az, amit most annak alapján mi elhangzott, azt látom, hogy ez majd a mi véleményünket is befolyásolja. És akkor az IFDD. Köszönöm, elnök asszony, nagyon köszönöm a vélemény előadójának is ezt a munkát és a kompromisszumokat. Vannak olyan pontok, amelyeken sikerült, és vannak olyanok, amelyeken nem sikerült teljes egyetértésbe burkolóznunk. Szeretnék emlékeztetni mindenkit arra, hogy az egységes piacon megjelenő termékek fontos, hogy biztonságosak legyenek. Ez nagyon fontos a versenyképesség szempontjából is, a vállalkozások közötti egészséges versenyképesség szempontjából. Örülünk annak, hogy az ellenőrzéseket, a felügyeletet megerősítik az online termékek esetében is. Annak is örülünk, hogyha a tagállami ellenőrző hatóságok közötti együttműködést megerősítjük. Ezen, hatós, ezen ellenőrzések nélkül nem sikerül jól együtt, nem sikerül majd a szabályainkat betartatni. Itt az Európai Unión belül a minőségben is elő kell járnunk, mindig azzal a szándékkal, hogy, hogy legyünk óvatosak. A szankciók is, hogyha vannak, akkor fontos, hogy az okozott kárral arányosak legyenek, és ne is, ne utólagos büntető hatásuk legyen, hanem inkább megelőző hatásuk. Utolsó gondolatként pedig szeretném elmondani, hogy nagyon örülünk annak, hogy az adatbázis, a központosított adatbázis ötletét elfogadták. Itt arra az adatbázisra gondolok, amely a mm, rossz, hibás termékeket foglalná egybe. Ez is egy jó eszköz lehet a belső piacon. Így is vérhe- védhetjük a fogyasztók érdekeit. Reméljük, hogy a jövőben majd sikerül a hatályt is bővítenünk. Mi is szerettünk, szerettünk volna ö, bővíteni a hatályt, egy állampolgár ugyanis nem feltétlenül tudja, hogy mi az, hogy harmonizált termék. Az a lényeg számára, hogy biztonságos, jó terméket vegyen. A belső piacon nagyon remélem, hogy majd sikerül olyan piacot teremteni, ahol ez valóban megvalósul előbb vagy utóbb. Köszönöm. Finally, uh, Mr. Végezetül pedig Dánti, Jó, non ho altro che da ringraziare i colleghi. Én csak köszönetet szeretnék mondani a kollégáknak. Nagyon köszönöm hogy együtt munködtünk a munka során, illetve most az eszmecsere során is. Egyértelmű, hogy vannak még pontok, amelyeket nem sikerült lezárni. Egyértelmű, hogy mint minden véleményben, itt is mindenki beletesz valamit, és mindenki próbál kompromisszumra jutni, ez a mindenkori cél. Szerintem itt a konkrét cél az az, hogy találjunk egy olyan rendeletet, amely a harmonizált termékekre vonatkozik, és amely 70 Ugye ne felejtsük el, hogy az európai piacon a termékek 70%-a harmonizált termék. Nem gondoljuk, hogy valami marginálisba vágtuk a fejszénket, hanem a termékek 70%-át szabályozzuk. A legjobb a jó ellensége Nekünk azt kell megtalálnunk, amit meg lehet tenni, amit meg lehet valósítani annak érdekében, hogy a normatíva hatékonyabb, jobb legyen, jobban védje az európai vállalatokat, és az európai fogyasztókat persze. Fontos, hogy védjük azokat a vállalatokat, amelyek Európán belül, illetve Európán kívül állítják elő termékeiket. Van itt még probléma, van még Mm, hova fejlődni. Mindenki beleadta a saját ötleteit a munkába, ez pedig majd Európát és az európai fogyasztókat a jövőben tudja támogatni. Köszönöm szépen! Azt hiszem, hogy ezzel ezt a napi rendi pontot le tudjuk zárni, és akkor lépjünk tovább, nézzük a következő napi rendi pontot. Megegyezések, módosítások megvitatása a valamely másik tagállamban jogszerűen forgalmazott áru kölcsönös elismerése. Stefanek úr, a mi előadónk, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ez a, az ügy egy, a csomagnak a második részéhez tartozik, és nagyon fontos azért, hogy a az árukereskedelemnek az egységes piaca megfelelően működjön. Több száz, ö, ö, 21 kompromisszumos javaslatot készítettem, ezt megvitattuk technikai üléseken az árnyék jelentéstevőkkel, és eh, sikerült megállapodásra jutnunk. A kollégákkal együtt eh, közös szöveget találtunk a két kompromisszumos javaslatra, a két nagyon fontos a négyes és ötös cikkekben is. A négyes cikk a kölcsönös elismeréssel kapcsolatos nyilatkozat, hogy a vállalatok hogyan tudják bizonyítani, hogy a termékeik megfog, megfelelnek már egy másik tagállam igényeinek, követelményeinek, és hogy a hatóságok hogyan tudják segíteni az együttműködést a kölcsönösen nyilatkozatokkal és hogyan csökkenthetőek az administratív terhek. Az ötös cikk az a termékek értékelésével foglalkozik, illetve a kölcsönös elismerés csak akkor szabad megtagadni, hogyha arányos és szükséges közérdek igényli ezt. Ez nagyon fontos, és ez adhat hatékony jogorvoslatot és építheti vissza a bizalmat a kölcsönös elismerés iránt. A meglévő erős mechanizmust kell ehhez kialakítani. Meg kell, hogy erősítsük mindezt az európai szinten, és az Európai Bizottság a kölcsönös elismeréssel kötelezettséget vállal azért is, hogy a szolid hálózat alakuljon ki mindeközét. Fontos segíteni a határon átnyúló együttműködést egy koordinációs csoporttal, ami az illetékes hatóságokból áll, illetve a kontaktpontokból az adott tagállamokban még egyszer szeretnék köszönet mondani minden kollégámnak a kitűnő együttműködésért. Mint tudják, ez az IMKO szakbizottságban majd szeptemberbe kerül szavazásra, és mindent meg fogok tenni annak érdekében, hogy a háromoldalú tárgyalásokat fenntartsam. Ta- találkoztam az osztrák elnökséggel is, és megpróbálunk már együttműködni, nem csak ebben, hanem a tanácson belül is, tehát úgy gondolom, hogy ez a folyamat megfelelő úton fog haladni. Elnök, köszönöm szépen! és akkor az eszemi nevében. Köszönöm szépen, elnök asszony, és mielőtt bármi történet, szeretnék köszönetet mondani a jelentés készítőjének, a kitűnő munkáért, a nyitottságért, és hogy ezt közösen vittük. Volt egy bizottsági javaslat, ami érdekes, figyelemre méltó volt, alaponak jó volt, de mégiscsak voltak olyan pontok, amik aggodalomra adtak okot, és végül is ez sikerült tárgyalásokkal megoldani a különböző frakciók között. Természetesen minden véleményünket nem fogadták el, de hát ez a lényeg a kompromisszumnak, és szerintem figyelemre méltó egyensúly alakult ki, különösen a 4-es 5 cikkel kapcsolatban, ahol fel az volt a gondunk, hogy egyrészt megfeleljünk az Európai Bíróság joggyakorlatának, megfeleljünk a szerződéseknek, tehát hogyha egy országban valamit engedélyeznek, az nem jelenti automatikusan azt, hogy mindenhol engedélyezett, de meg kell engedni, illetve egyszerűsíteni kell, de lehetővé kell tenni azt is, hogy a tagállamok a jogos intézkedéseket a közérdek érdekében fenntartsanak és így sikerült elérnünk azt, hogy megkönnyítettük az önkéntes piacra bocsátási nyilatkozatot, ami természetesen nem elegendő, de mégiscsak sok tekintetben a kölcsönös elismerést segíti, illetve megnéztük, hogy mi az, ami a tagállami hatóságok körébe tartozik, például a saját értesítésüknek a kidolgozása és az egyes kérdés, kéréseknek hogyan feleljenek meg. Tehát ezt is a szerződésekkel, joggyakorlattal is egyeztettük, és ezt valószínűleg a kontaktcsoport még meg fogja majd erősíteni, és ez a egyszerűsített, hatékony, kölcsönös elismerést fog lehetővé tenni. Végül is ez az a cél, amit el szerettünk volna érni, és köszönöm a jelentéskészítőnek a munkát. Elnök, köszönöm szépen ECR nevében. Köszönöm, elnök asszony, és kedves kollégák, köszönöm a munkát, amit elvégeztek, és illetve amit együtt végeztünk. Nagy rendkívül konstruktív volt. Annak ellenére, hogy különböző vélemények, különbségek vannak politikai szemléletmód miatt, de azt mondhatjuk, hogy az általános célját ez a szabályozás eléri, hogy nevezetesen, hogy kisebb teher háruljon a gazdasági szereplőkre, és az ECR részéről mi nagyra értékeljük a készítőnek az erőfeszítéseit, a kompromisszumos javaslatokat. Nincsenek nagyon részletes álláspontjaink azzal, amit elmondtunk, de szeretném megragadni az alkalmat, hogy elmondjam, hogy az 4-es, 5-ös, 6-os pontokat alapvetően fontosnak tartjuk. A 10-es cikkel kapcsolatban az adminisztratív együttműködéssel már a 9-es kompromisszum is az, amivel nem tudjunk megszavazni, mert nagyon bürokratikus terhet jelent, és nem igazán a termékkontaktponttal foglalkozik, de a kompromisszumos szöveget összességében el tudjuk fogadni, és mellette fogunk szavazni. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, és akkor az ALDE részéről. Köszönöm, elnök asszony. Rövid leszek, mert azt tudnám csak ismételni, amit már elmondtak a kollégák Szerintem jó kompromisszumok születtek, amik meg fogják erősíteni a kölcsönös elismerés elvét, és nagyobb jogbiztonságot is fognak teremteni. Vannak bizonyos engedmények, amiket mi is tettünk a kompromisszum nevében, de végül is megfelelő az e helyzet ahhoz, hogy a tanácsel, illetve a trialogusra kerüljön. Köszönöm a jó együttműködést, és úgy vélem, Tulajdonképpen lényeges bonyodalmak nélkül tudtunk tovább lépni, és köszönöm az árnyék jelentéstevőknek is. Köszönöm. Elnök. Denis, nem tudom, hogy akar-e még valamit mondani, nem? Akkor már is visszaadom a szót a jelentéstevőnek. Köszönöm, elnök asszony. Az árnyék jelentéstevőknek még egyszer köszönöm a munkájukat, mert az volt a célunk, hogy egyszerűsítsük és javítsuk az egész folyamatot. Ezt ezzel az ügyel kapcsolatban sikerült megoldani, nagyon konstruktív volt az együttműködés, és remélhetőleg az egész folyamat sikeres lesz. Elnök, köszönöm. A szavazás szeptember 3-án lesz, tehát a nyári szabadság után. Akkor most követ következik a következő napi rendi eh, témánk, ez pedig a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat a vállalatközi kapcsolatokban, az élelmiszer láncban. És akkor meg is adom a jelentéskérvek a... Köszönöm szépen, elnök asszony! nagy egyetért és konszenzus van a tekintetben, hogy a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok léte, léteznek a, az élelmiszer láncban. A ö, kis által, általában a kis vállalatok kevésbé vesznek ebben részt, mert kevésbé vannak abban a helyzetben, hogy diktálják a feltételeket, és korlátozott mértékben jutnak el közvetlenül a fogyasztóhoz, és tulajdonképpen függő helyzetben vannak a nagyvállalatoktól, amelyek forgalmazzák a termékeiket. Mezőgazdasági szövetkezetekben több mint 10 milliárdra becsültük az egész Európai Unióban a, a kárt, amit okozott ez a gyakorlat. Vannak tagállamok, amelyek hoztak törvényeket erre vonatkozóan, méghozzá különbözőeket, úgyhogy legfőbb ideje, hogy egy európai harmonizációt végrehajtsunk ezen a területen néhány éve az Európai Parlament már kérte a bizottságot, hogy készítsen egy jogszabályt erre vonatkozóan, illetve kezdeményezze a jogszabályalkást, és ha jól emlékszem, akkor ez a kollega volt, aki ezt 2016-ban megemlítette. Egyébként az Európai Szociális Bizottság, Gazdasági Szociális Bizottság is kérte ezt. Összességében elégedettek vagyunk a bizottság javaslatával, és nem szeretném elfelejteni azt is, hogy mezőgazdasági vonatkozása is van, mert a mezőgazdasági bizottságnak is teljes jogú tagja vagyok, és a 39-40-es, 43-as pontjai az Európai Unió szerződésnek nagyon is idevágóak, mert arról szólnak, hogy tisztességes megélhetést biztosítsunk a mezőgazdaságiban dolgozóknak, illetve a termelékenységüket biztosítsuk, stabilizáljuk az piacot, erre szükség van, az ellátás biztonságát, de az is, hogy észszerűen megfelelő árakat biztosítsunk a fogyasztónak. Én elégedett vagyok nagyjából a bizottság anyagával, de azért kisebb-nagyobb javításokat elő lehet irányozni. Először is az alkalmazás hatája három területen, három dologról beszélünk. Tudom, hogy ez van, akiknek problémát okoz. Nyilvánvalóan ez le, körül lesz majd a legnagyobb vita. Először is az alkalmazási hatát ki kell terjeszteni a valamennyi szállítóra, azokra a mezőgazdasági termelőkre is, akik a szerződésre vannak, de például nem emberi fogyasztásra szánt termékeket forgalmaznak, hanem például állati fogyasztásra, például a takarmányok. Ki kellene bővíteni a, azzal is, hogy megtiltjuk a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot valamennyi kereskedő és fogyasztó érdekében, és különösen odafigyelve azokra, akiknek a tárgyalási kapacitásaik so- sokkal korlátozottak hogyha tisztességtelenek a gyakorlatok, akkor mindenki számára tilos kell, hogy legyen a kicsiknek, nagyoknak, közepeseknek egyaránt, és minden vállalatnak ezeket a versenyszabályokat be kell tanítaniuk tartaniuk a szerződéses kapcsolataikban további a kiterjesztés, hogy a minden vevőre is terjesszük ki, akik a belső piacon vásárolnak vagy adnak el bármit, még akkor is, hogyha a végén ez a termék az unión kívülre, kívülre kerül. Másik pont, amivel foglalkozni szeretnék, ez pedig a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat meghatározása, ami eléggé széles körű, ez a legkülönbözőbb gyakorlatokat fogja össze, és egyensúlytalanságot hoz. A fekete lista, ami egyszerűen megtiltana, és a szürke lista, ami ugyan nem tiltást jelent, de és nem expliciten jelenik meg az eladó-vevő kapcsolatában, de ez, ennyi, ez egy jó megközelítés. Ugyanakkor hozzá szeretném tenni, hogy a fekete listában az, hogy egy nem ö, hajlandóak aláírni egy szerződést, vagy megadni egy, ö, az általános ö, értékesítési feltételést de például a veszteségesen történő értekesítést is a szürke listán is meg kellene ö, tiltani, akkor hogyha kivéve azt, hogyha mondjuk egy olyan termékről van szó, ami ö, két nap múlva már lejár a szavatossága, hogyha eladom 50%-kal kért az ár 50%-ai, mert holnap után már nem fogyasztható a termék, akkor ez elfogadható, de egyébként ne adják el olcsóbban, mint az előállítási termék ára. Továbbá ahhoz a tagállamnak szólnak ezek, ahol melyik a hatóságnak az lesz a feladata a tagállamban, hogy az adott tagállamhoz továbbítsa a panaszt méghozzá ahhoz, ahol a fogyasztó van. Ez szükséges a belső piac jó működéséhez, mert sokszor az a probléma, hogy azért nem megy el a fogyasztó reklamálni, mert a szomszédországban is bonyolult, a szomszéd állam hatósága az menni, tehát az adott tagállam hatóságának a feladat, hogy ezt továbbítsa megfelelő helyre. A közvetítés a mediációnak az alkalmazása jogviták esetén, ez egy új pont, jobb talán egy jobb megegyezés, mint egy, egy, egy rossz megegyezés, mint egy jó per. Ez megtörténhet igazságügyi szolgáltatáson vagy szakértőkör útján, és egy igazi hálózatot kell létrehozni a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatra. A hatóságok, amelyek feladata ezzel foglalkozni, az jó lenne, hogyha a hálózatba szerveződne az Európai Intézet intézményi rendszer, az információnak pedig közlekednie kell a megfelelő körben. Tudom, hogy nagyon rövid a módosítóknak a benyújtási határideje, holnap dél, de azért remélem nem fognak elbátortalanodni és fognak benyújtani módosítókat. Nagyon szorított bennünket az idő, és ezért kivételt tettem a szabályhoz, a, nevezetesen, hogy anyanyelvemen írtam az anyagot, és anyanyelvemen beszélek is, mert a saját nyelvén beszélni az embernek a demokráciában alapjog. Először angolul nyújtottam be, csak azért, mert gyorsan akarunk haladni, hogy megkönnyítsük ezt a dolgot, és szeretnénk, hogyha ezt még ebben a mandátumban le tudnánk zárni, mert a bizottságnak az az ötlet támad, hogy a mandátum végén még ezt a jogot alkossuk meg. Ha szeptemberben tudunk erről szavazni, akkor november-decemberben lehetne még egy trilóg, trialógusa, és még az osztrák elnökség alatt alap le, tudnénk, le tudnánk-e zárni. Mint a mezőgazdaság iránt érzékeny vagyok, úgy gondolom, hogyha mindenkinek tudtunk segíteni, sőt a leggyengébbeknek az élelmiszerláncban, akkor szerintem ezt kötelességünk megtenni. Ez egy olyan dosszi, aminek nagyon örülök, hogy ezt megkaptam, és köszönöm a koordinátoromnak, Nikola Dantinak is, és ezt nagyon nagy erővel és odafigyeléssel kell vinni, és várom az önök véleményeit, és remélem, hogy továbbra is nagyon optimálisan fogunk együttműködni. Köszönöm. Eh, nagyon köszönöm, Márk. Az árnyékeladók közül először a néppártnak adnám meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is Mark Tarabellának előadónknak szeretnék köszönetet mondani az átfogó jelentéstételért, de rendkívül bírálom azt a módszert, ahogyan ezzel a dossziéval bánunk. Az előadó ma ismerteti érveit és a jelentését, holnap 12-ig pedig be kellene nyújtanunk a módosító indítványokat, emellett pedig elfogadhatatlan, hogy mellékesen említette meg a fordítással kapcsolatos jog megkerülését. Mark Tarabellának sikerült rövid időn belül átfogó jelentést megalkotnia, mely az összes fontos aspektussal foglalkozik. Sok pontot teljes mértékben támogatni tudok, néhány ponton azonban úgy érzem, hogy az előadó túl messzire megy. Ön azt javasolja, hogy a hatályt három irányban nyissuk meg a termékek tekintetében, támogat, látom, hogy nem csak az elelmiszerbiztonsági lánc termékei érintettek itt, hanem más mezőgazdasági termékek is. A friss, romlandó mezőgazdasági termékek is ide kellene, hogy tartozzanak. Ami az érintett termelőket illeti, osztom a bírálatát, hogy nem csak a KKV-kat érintett tisztességtelen gyakorlat, de azért messzire megy ez az egész. A nagy játékosokat ne vegyük ide be azért, hogy meg tudják védeni magukat, az a középutat választanám. A KKV-kra történő korlátozás túl szűk hatályú, hiszen ha valaki csak szezonálisan termel valamit, akkor nem tartozik ide mindenképpen egy hatá- értékhatára lenne szükség. Ami pedig a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot illeti, túl messzire megy a megközelítés, az általános záradék bevételét a szövegben nem támogatom, de az aggájait értem, és ezért egy középutat javasolnék a bizottság. Az irányelv kiértésekor legkésőbb három év múlva nézze meg azt, hogy a harmadik cikk szerinti felsorolást ki kellene még elégíteni, eh, ki kellene még egészíteni valamivel további pontokkal. Emellett biztosítani kell azt is, hogy a nemzeti hatóságok reagálhassanak az anonim panaszokra. Egy javaslatot fogok erre vonatkozóan benyújtani, és állok elébe a jó együttműködésnek, és azért mégiscsak jó nyári szünetet kívánok mindenkinek. Köszönöm. Thank you. and Köszönöm. Az LKR árnyék előadója kap szót. Nagyon köszönöm, tisztelt elnök asszony. Nagyon köszönöm az előadónak is. Kedves árnyék előadók, az LKR üdvözli, hogy az Európai Bizottság továbbra is aktívan, aktívan szerepel a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok elleni harcban az európai piacon. Ez a tevékenység rendkívül fontos, ugyanis csak így lehet hatékony eszközökkel leszámolni a tisztességtelen kereskedőkkel. Én személy szerint, ahogyan az előadója ahogyan az előadó is mondta, én jogalkotási munkában részt vettem a tisztességtelen, kereskedelmi gyakorlatok elleni irányelv kidolgozásakor, ami magát a véleményt illeti, azt gondoljuk, hogy jó irányba mutat. Az LKR üdvözli, hogy az irányelv hatája bővüljön, és a mezőgazdasági terméket is foglalja magába. Egyetértünk a vélemény előadójával, valóban ugyanolyan jogokat, ugyanolyan védelmet kell adni azoknak is, akik ezeknek a termékeknek, mint, mint az emberi fogyasztásra szánt termékeknek. Az ötös cikk első bekezdését támogatjuk, a végrehajtó hatóságok, tagállami hatóságok szerepének növelését támogatjuk. Továbbra, továbbá támogatjuk a hatos cikket is, és a mediációt is erre a előadó és az előttem szorolók is utaltak. A módosítók általánosságban támogatják az irányelv célját, és kimondják, hogy ez a már meglévő rendeleteket, illetve meglévő szabályozásokat a tagállamokban ki fogja egészíteni. A tagállamok pedig mindig mehetnek messzebbre, mindig mutathatnak tovább, és mindig védhetik a fogyasztókat jobban a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok ellen. Ami az együttműködési hálózatot illeti, szkeptikusak vagyunk, nem gondoljuk azt, hogy ez ne okozna nagy plusz adminisztratív terhet. Az LKR is bead majd módosítókat, tudjuk, hogy a határidő igen szoros, de reméljük, hogy a javaslataink majd bekerülnek a szövegbe, főleg a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnál a fogalom meghatározások esetén. Az előttem szóló említette hogy módosítókat fog beadni. Egy olyan témában, amelyben mi is, amikor ebben a témában dolgoztam egy pár, hét, pár évvel ezelőtt, akkor is fontosnak tartottam a fogyasztók védelmét, ez most is így van. Köszönöm az ALDE részéről az árnyékeladónak megadom a szót. Köszönöm, elnök asszony. Először is szeretnék Terebella úrnak köszönetet mondani a véleménytervezetért. Köszönjük, hogy hozzájárult az eszmecserénkhez. Ahogyan már több kolléga jelezte, mi is támogatjuk ezt az anyagot úgy általánosságban. Kérdés áll előttünk, méghozzá az a kérdés, hogy a következő hetekben, a következő időszakban milyen gyakorlatokat kell EU-s szinten szabályozni, és melyek azok, amelyeket már nemzeti szinten szabályoztak. Véleményem szerint a bizottság nagyon kiegyensúlyozott megközelítést tett le az asztalra, ugyanis bemutatta, hogy a külön, rámutatott arra, hogy az élelmiszerellátási láncban a tárgyalási hat tartalma az egyes szereplőknek különböző. Például a kisebb mezőgazdasági vállalkozók kívánnak téve az aránytalan nyomásnak a nagyok részéről. A bizottság jó gyakorlatot javasol. Mm, az utolsó perces le, ö, lemondás több tagállamban már működik. A több mint 30 napos fizetési határidő 16 tagállamban, van érvényben. Én támogatom azt a megközelítést, amely kidolgozná az élelmiszerelátási láncban az egyenlő tárgyalási feltételeket. Ez kell, hogy legyen a munkánknak a magja. Pár kolléga nyújtott be módosítókat, vannak, mód, vannak előadói módosítók is. Kettő módosítóra szeretnék rávilágítani, az egyik a hatálynak a kibővítése. Egyetértek, ezt tudom támogatni, így különböző termékekre ki tudunk térni, viszont egyáltalán nem értek egyet azzal, hogy az egész ellátási láncot fedjük le. A javaslatnak az a célja, hogy az ellátási lánc, lánc gyenge láncszemeit, vagyis például az egyes mm, gazdákat támogassa. Hogyha mindenkit támogatunk, akkor mi történik azokkal, akik lent vannak? Olyan, mint hogyha a tengerszint egyre csak emelkedne, mindig a fent lévők maradnak legfelül, aki alul maradt, az pedig alul marad továbbra is. Nem tudjuk ezt így támogatni Mm, inkább egyenlő feltételeket kellene teremteni. Nagyobb, erősebb tárgyaló hatalmat, tegyes hatalmat kellene adni, például az egyes um, szereplőknek egyenlő állás, egyenlő versenyfeltételekre van szükség, nem azokat kell támogatni, akik eleve felül vannak. Második gondolat. A bizottság azt javasolta, hogy a legkárosabb gyakorlatokat be kell tiltani, azokat, amelyek a leginkább elterjedtek az Európai Unión belül. Ezt tudom támogatni, viszont a UTPC-t el kellene törölni bizonyos esetekben. Viszont én ezt nem tudom támogatni. A UTPC például Franciaországban, illetve Belgiumban nem feltétlenül feltétlenül számít ugyanolyan gyakorlatnak, mint Svédországban. Lehet, hogy ott ez nem is jelent problémát. Miért kellene ezt EU-s szinten akkor legalizálni? Nekem elvi, én elvi kérdésként azt gondolom, hogy ott kell jogszabályokat alkotni, ahol annak van hozzáadott értéke. Nem értem, hogy miben áll annak a, jogszab, annak a hozzáadott értéke, hogy EU-s szinten betöltünk valamit, ami egyébként nem is számít bizonyos tagállamokban tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak a 4 plusz 4-es UTPC listájára kellene alapoznunk a bizottságnak, a bizottságnak bizonyos UTPC-nek tekintett kereskedelmi gyakorlatokat így lehetne esetlegesen elkerülni EU-s szinten. Én azt javaslom, hogy a UTPC csak akkor számítson annak, ami EU-s szinten, hogyha ezeket legalább 10 tagállamban ö, így ismerik el. Van még egy pár pont, amelyekre szeretnék kitérni, de ezekre majd inkább a módosítóimban fogok nagy hangsúlyt fektetni. Elnök asszony, köszönöm, és köszönöm Terebella úrnak is a véleménytervezetet. Köszönöm, most pedig jönnek a zöldek. Nagyon köszönöm, tisztelt elnök asszony. Ami a bizottság javaslatát illeti, a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok elleni harc a mezőgazdaságban, az élelmiszerellátási láncban, ez egy üdvözlendő gondolat, ugyanis az ellátási láncban a, hagy, a hatalom nem egyenlőképpen oszlik meg, inkább bizonytalanságot látunk az élelmiszerellátási láncban, az élelmiszer sztenderdek, a hulladékkezelési sztenderdek mások és mások. Jav, üdvözöljük a bizottságnak a megközelítését, viszont azt gondolom, hogy bizonyos pontot, bizonyos pontokat lehetne még pontosítani. Először is szeretnénk a javaslatnak a hatájára kitérni. Jó lenne, hogyha a mezőgazdasági termékeket is belevennénk, belevennék ebbe. Nem nem minden ö, emberi fogyasztásra szánt terméket. A javaslatba minden olyan szereplőt, minden szereplőt bele kell nevelni, nem csak egy párat. Hogyha a gyakorlat tisztességtelen, akkor minden egyes piaci szereplőnek lehetőséget kell adni arra, hogy panasszal élhessen. Szükség van erre ahhoz, hogy harcoljunk a rossz kereskedelmi gyakorlatok ellen, és támogassuk a kiszolgáltatottabb um, szereplőket. Véleményünk szerint a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat mindenképpen be kell tiltani, viszont egy nyitott listán kellene meghatározni azt, hogy mi számít tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak, nem lehet ez zárt lista. Ami a végrehajtást, a szabályok betartását illeti, illetve az együttműködést a um, hatóságok között, Szükség lenne arra, hogy ez határát, határokon átnyúló módon megvalósulhasson. Ami a bizottság felügyeletét illeti, a, egy ilyen mm, bizottsági monitorozás lehetővé tenné azt, hogy mindenhol jól végrehajtsák, következetesen végrehajtsák az irányelvet, és minden egyes tagállam megfeleljen a szabályoknak, amelyek a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok ellen hivatottak harcolni. Vannak olyan szankciók, amelyek már központilag ugyanolyanok mindenhol. A bizottságnak a javaslata vonatkozik az irányelvre, nagyon várom az együttműködést a zenékeladókkal, várom a szövegnek a végleges részét, a lezárását, az utolsó változatát. Nagyon konstruktív a módosítók azok lesznek. Köszönöm. Köszönöm. Gue kapszót. Nagyon köszönöm, tisztelt elnök asszony. Köszönöm a vélemény előadójának is. Hosszú utat jártunk be, a múltkori eszmecsere óta, akkor szimbolikus jogszabályozásról beszéltem, amelyet nem annyira támogatok. A parlament pedig úgy döntött nagy többséggel, hogy szükség van bizonyos jogszabályokra, viszont nekem a legfőbb gondolat, legfőbb dolog még mindig az, hogy védjük a kicsi termelőket, a kicsi gyártókat. Nincs semmi problémám azzal, hogyha a mezőgazdasági termékekre, élelmiszerekre is kiterjesztjük a hatályt. De pont a kicsi gazdákat, termelőket szeretnénk védeni. A Unilevert vagy a nestlé már nem kell támogatni, nem hiszem, hogy ez volt az eredeti cél, ők túl egy eh, úgy ők nagy piaci szereplők. A KKV-kat kellene támogatni, um, ezeket a vállalat kategóriákat. Általánosságban pedig tudnunk kell, hogy ezt a kis termelőkért tesszük. Hogyha ebből indulunk ki, akkor tudjuk segíteni a termelőket. Van egy pár módosítom, amelyel a szöveg érthetőbbé fog válni. Nestlének beadni egy módosítót, szerintem ez egy kicsit furcsa. A hatály kiterjesztése fontos, Mm, de legyünk óvatosak azzal, hogy mennyire megyünk messzire. Szerintem itt azt értem, hogy ö, szerintem jogi szempontból előfordul, hogy az EU-n kívülről jönnek akadályok. Látom, hogy ö, hol van itt a kutyálásba. Látom a területen kívüliséget, amerikai szabályokat. Nem tudom, hogy a vélemény előadója ezt hogy látja van-e bármiféle jogi vélemény ebben a témában? A 6A cikk bevezetése a mediáció területén szerintem ez rendkívül fontos a jogi eljárások tekintetében. Itt a bizottságban már beszéltünk erről, szerintem ezt üdvözölni kell. Olyan dolog ez, amelyet támogatnunk kell. Köszönöm. Nagyon köszönöm. Nagyon köszönöm, mielőtt visszaadnám a szót a vélemény előadójának. Először megadnám a szót egy másik kollégának. Köszönöm, nem fogok sokáig beszélni, de azt szeretném elmondani, hogy számomra, ha bár nagyon jó munkakapcsolatban vagyok eh, Márk Terebele kollégával, akinek a neve olasz, de az anyanyelve francia, most viszont látom, hogy a sebesség miatt csak angolul készül el a szöveg. Persze itt van a Brexit, lehet, hogy a Terebella kolléga így szeretné visszacsábítani az angolokat. Tehát nem tudom, hogy jó-e, hogy csak csak angolul történik az egyeztetés. 54-en vagyunk, még két hetünk van arra, hogy az agrit meggyőzzük, de mindegy, ez a kollégának a javaslata, a közelítése. Lehet, hogy ha ezt angolul írjuk, akkor az angolokat vissza tudjuk csábítani az EU-ba, de szerintem egyébként nem. A vélemény maga kiváló, ahogyan ez előttem szóló kolléga is említette, megpróbálunk majd kiegyensúlyozott kompromisszumokra jutni. Ez a szöveg pont az európai választások előtt fog elkészülni, a gazdák pedig jó régóta várnak erre. A néppárt nem fogja visszautasítani az összes pontot, viszont az első kérdés minden frakció részéről felmerült hatály. Nekem tetszenek azok a vállalatok, amelyeket az előbb említettünk, nem akarom őket újra megnevezni, de hát ez egy szabad piac, a fogyasztó választ a termékek és a szolgáltatások között. Szerintem mindenkinek ugyanannyi lehetőséget kell adni, mindannyiukat ugyanúgy kell védeni. Szerintem szükség van erre. Az a kérdés, hogy az európai KKV valóban megfelel-e ennek a piacnak. Szerintem ennék előadó is mondta, nem tudom, hogy mindenkit lehet-e védeni. Második dolog a gazdasági kiegyensúlyozatlanságok. Szerintem ez egy elég tág kérdés. Márk is foglalkozott vele. Szerintem nagyon sok az egyenlőtlenség, de nehéz ezeket legális, jogi szempontból használni arra, hogy bármiféle fekete listát írjunk. Látnunk kell, hogy amit mi itt megírunk, azt később használni fogják, és nem szabad, hogy a jogászok, illetve a vállalatok között bármiféle érthet, félreértésre adjon okot az, amit mi elkészítünk. Nagyon köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen, most pedig megadom a szót az Európai Bizottságnak, Magle úrnak, aki a DJ Agri igazgató helyettese. Thank you very much, Mrs. Chair. Um, Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani a szakbizottságnak és Darabella képviselőnek is az előrelépésért a dosszi ügyében. Ez megnöveli annak az esélyeit, hogy még a parlamenti mandátum lejárat előtt elfogadjuk a dossziét. Nem csak a bizottság célja ez, hanem a Szakri főigazgatóságé is. Tegnap a tárgyások során ezt elmondtuk. Szeretném még egyszer hangsúlyozni, hogy a dosszié egy 2016-os júniusi parlamenti állásfoglalásra eh, alapul, akkor a parlamenti plenárison 600 szavazattal fogadták ezt el, és a szakbizottság kérte. Tehát eh, valami olyasminél tartunk, ami az Európai Parlament szívéből származik. Figyelmesen megvizsgáltuk a módosítástervezeteket, melyeket az előadó javasolt, Egyelőre csak néhány szempontra összpontosítanék, néhány módosításra, amelyek külön megragadták a figyelmünket, hiszen ezek jelentősen eltérnek a bizottsági javaslattól. A javaslat gondos és összetett hatásvizsgálaton alapul, így hisszük, hogy a módosításokat további kell megtámogatni. További agályok a hatály kiterjesztésével kapcsolatosak. A tervezet azt javasolná, hogy a láncon belül minden gazdasági szereplőt vegyünk le, teljesen mindegy, hogy mekkorák, de azért szükség van tényleges bizonyítékra, hogy ez szükséges. Nagyon gondosan meg kell ezt vizsgálnunk, azért, hogy ne vigyük túlzásba a gazdasági szereplők védelmét, az olyanokét, akiknek nincs szükségük védelemre, mert így is úgy is erősek. Másodszorban az általános záradék bevétel a szövegbe az útlépék széleskörű definíciójára alapozva, egyébként az előadó módosította ezt a fogalmat is, csak annyit halljuk súlyoznék, hogy a bizottság javaslatában minimum szintű harmonizációt javasol. Ennek egyszerű oka van, hiszen 20 tagámban már vannak jogszabályaink, így a lehető legkisebb mértékben szeretnénk beleavatkozni ezekbe a szabályokba. Csak akkor vennénk be újdonságot az anyagba, ez tényleg szükséges. Ezek a módosítások, melyekről beszéltem, csak nem teljes szintű harmonizációhoz vezetnének az utp területén, így nagyon-nagyon világosan meg kell néznünk azt, hogy tényleg szükség van a teljes harmonizációra. Ez a 43-as cikket, mely nem a mezőgazdaságról, hanem a gazdálkodói tevékenységről szól, megkérdőjelezné. Bevennénk a kiskereskedelmet és a nagykereskedelmet is, ha eltávolodunk az eredeti jogalaptól. Gondoskodnunk kell arról, hogy ha elfogadjuk a jogszabályt, akkor az a lehető legbiztonságosabb legyen. És még kitérnék néhány további útépére is, amit az előadó javasol, az újraértékesítés veszteség mellett, de itt ki, kinek adna el? A kiskeskedelmi ágazat télene ez a veszteség? Ha igen, akkor azt mondanám, hogy ez már nem a bizottság eredeti javaslatának része. Ez kihatással lesz a fogyasztóvédelemre, tehát abban az irányelvben kell ezzel foglalkozni. Másodszorban, ami az írásbeli szerződések kötelezettséget illeti, a KPS-ről szóló rendeletben már széleskörű szabályaink vannak arra a lehetőségre, hogy írásbeli szerződések megkötését követeljük meg. Így nem vagyunk biztosak abban, hogy az, ami már létezik, azzal, amit javasolnak, teljes mértékben összhangban van-e? Ilyen kontextusban vajon tényleg szükség van-e további szabályokra? Továbbá nagyon alacsony transferárak a módosító indítványokban. Az árat a termelési költségek alapján állapítanánk meg. Általában mivel azt mondjuk, hogy a kap olyan politika, amely piacorientált, de egy új fogalmat vezetünk most be arra vonatkozóan, hogy a kap hogyan működjön, hiszen az árat bizonyos költségek alapján alkotnánk meg, amelyeknek viszont fix költségeknek kellene lennie. Ezt még meg kell vizsgálnunk, mielőtt ténylegesen emelnék egy jogi aktusba. És beszélnék még arról is, hogy a minimális szintű harmonizáció, melyet mi javasoltunk, lehetővé teszi a tagállamoknak, hogy tovább menjenek saját nemzeti jogrendjükben, ha ezt szükségesnek tartják, tehát a tagállamoknak még nagyon sok lehetősége van arra, hogy adott kontextusban további szabályokat alkossanak meg tehát lehet, ha akarják. Az utolsó pont, amit meg szeretnék említeni, az pedig egy koordinált végrehajtási eljárás, amit szerintem már valamelyik is tevő említett, megvizsgáltuk ezt, és az első reagációnk az az, hogy ez egy nagyon jelentős, megnövelhetné az adminisztratív terheket, mind a tagállamok számára, de a bizottság számára is, hogy konkrétan meghatározott feladatokat kellene végeznie a bizottságnak ezzel kapcsolatban. Mi azt javasoltuk a javaslatunkban, hogy egy nemzeti végrehajtási hálózatot hozzanak létre, és ezekkel időnként találkozzanak egymással, cseréljék ki a legjobb gyakorlatokat, és szerintünk ez elegendő lenne ahhoz, hogy az együttműködést fokozzuk mindazok között, akik érintettek a folyamatban. Természetesen várjuk a további vitákat is, amiket ebben folytanak, illetve a módosító indítványokat, és mindig készen állunk technikai hozzájárulásra, technikai vitákra, megbeszélésekre, és szeretném mondani, hogy a fő célunk az az, hogy mindent lehetővé tegyünk, hogy az irányelv még a mandátum vége előtt elfogadhatóvá váljon. Elnök, köszönöm szépen! és akkor még Mark Tarabella kap néhány szót. Köszönöm szépen, elnök asszony! Először is szeretnék válaszolni a bizottság felvetéseire, amivel lehet, hogy meglepi az én mezőgazdasági érzékenységem azt mondja, hogy minél inkább a piacra összpontosítunk, ugye ez az eredménye a kap különböző változtatásainak, minél inkább a piacra koncentrálunk, párhuzamosan szabályozatlanra tesszük a piacot, megnyitunk különböző ágazatokat anélkül, hogy védenénk őket, a, és a, az árak pedig zuhannak a mezőgazdász a tejért kb. két év gyakorlatilag a termelési ár alatti ár egyszerűen képtelen e, megélni ebből. Tehát ez is egy tisztességtelen gyakorlat, tehát a mezőgazdasági termelek joga van nem veszteségesen értékesíteni. Tehát ez felborítja annak a perspektíváját, amit szeretnénk elérni, de európai szinten, de nyilván ismerik, amit mondtam, egy olyan, hogy fejjel lefelé, já, fejünkön járunk, tehát mégiscsak vissza kellene állítani valami igazságosságot egy egyszerű mechanizmus útján, amit persze könnyebb felsorolni, mint megvalósítani a terepen, de azért ezt én e, nagyon szeretném hangsúlyozni. Egyes e, kollégák e, említették a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat elleni harc hálózatáról, ez nem egy további adminisztratív pozitív lehetőség, hanem hogy amikor vannak tisztességtelen gyakorlat, amiket a kis termelők vagy a leggyakor, leggyengébb szereplők Érintettek általában ez nagy ö, szereplőkről jönnek, akik transnacionálisak határon kívül vannak, és az adat cserékkel meg tudják adni a, ö, az adatokat a különböző hatóságoknak, akik aztán jobban fel tudnának lépni a különböző jogvitákban, a sajátosságban. Tehát gyakorlatilag arról lenne szó, hogy az információ jobban ö, keringjen, és nem ö, akarunk nagyobb adminisztrációt. És végezetül egy témára szeretnék még rátérni, amit többen is említettek, Zajmovics Rangen kollega ez pedig az alkalmazási terület kiterjesztése. Itten van egy kis zűrzavar és elnézést. Nem a Nestlét akarjuk és a nagyokat megvédeni, hanem arról van szó, hogy a tisztességtel kereskedelmi gyakorlatokban sokszor a kis termelők a gyenge szemek, akik nem tudnak igazán fellépni a nagyokkal szemben. De a, jogszabály az mindenkinek ugyanaz, és sokszor egy hosszú hálón, láncon keresztül van a feldolgozó, vállalkozó, a nagykereskedő, a kiskereskedő, a, mindenkinek ugyanaz a szabály kell, hogy vonatkozzon az egész láncon belül, legyen az eladó vagy vásárló. Tehát az kell, elébe kell menni a tisztességtelen, tisztességtelen gyakorlatoknak, amit nagyon, sokszor a legnagyobb vállalatok alkalmaznak. Nem védeni akarjuk őket, hanem éppen, hogy őket rákényszeríteni, hogy ne legyenek tisztességtelenek Szerintem előbbre kell vinni ezt az ügyet. Még egyszer nagyon sajnálom, hogy angolul kerül csak bejutásra. Nem Brexit kérdésről van itt szó, de hát észszerűen kell eljárni, gyorsan és hatékonyan. Kaptunk egy további időt a módosítók benyújtására, nem én döntöttem, de hát hogyha holnap, hát nekem nincs ezzel kapcsolatban gondom, úgyis szabadság jön, hát legfeljebb majd augusztusban jönnek be a módosítók, de oda kellene figyelni arra, összpontosítani arra, amit a bizottság elkészített, és még ebben a mandátumban. Különösen, hogy az osztrák elnökségnek ez prioritás és hogyha majd szavazzunk, akkor szerintem ebben elhatároztuk, és a különböző véleménykülönbségeink ellenére is megvan az egységes akarat, hogy haladjunk ebben az ügyben, és szerintem tudnánk valami olyat létrehozni, ami az európai termelők számára egy plusz lenne, és megjavítaná a helyzetüket, amit igazán megértnek. Egyébként mindenkinek kellemes nyaralástok. Elnök, köszönöm szépen! És ahogy említette, a határidőknek a benyújtási határideje, a módosítók határideje holnap dél. És most pedig az utolsó ö, napireni ponthoz ö, érkeztünk, mégpedig az autonóm ö, vezetés ö, kérdése az európai közlekedésben. Ich habe die Ehre, dann den Schluss zu machen heute. Ähm würde das gerne auf Deutsch machen. Az a megtiszteltetésért engem, hogy én vagyok az utolsó, így folytatnám, de németül. És akkor szeretném az önvezető járművek kérdését taglalni, ez nem science fiction, ez egy olyan téma, amely ránk vár, a jövőnk, és amelyet már most is szabályoznunk kell, hiszen az európai közlekedésben az önvezető gépjárművek nagy szerepet játszanak. Sok ilyen jellegű gépjármű van az utakon. Kínában ennél is tovább tartanak. Ott van a Vuxi Model Metropolis, ahol már nagy mértékben tesztelik az önvezető gépjárműveket európai technológia segítségével. Egyébként Európában is meg tudjuk ezt tenni, és ez kell, hogy legyen a célunk ne valahol történjen a világon, hanem itt nálunk. 2030-ig a teljes mértékben összekapcsolt hálózatot szeretnénk, akkor megfelelő kell, hogy legyen szabályozás is, oly módon, hogy ez figyelme veszi a fogyasztókat is. A jelenlegi közötti balesetek 94%-a az emberi mulasztás miatt következik be az önvezető gépjármű hozzájárulhat ahhoz, hogy ez az arány csökkenjen, de ne mm, kövessük el azt a hibát, hogy minden egyes esetben, amikor egy önvezető gépjármű hibázik, felkiáltunk, de amikor az emberek hibáznak, nem veszük ezt figyelembe. A fogyatékkal élőknél nagyon fontos az ilyen gépjármű, hiszen ezzel lehet normális életet biztosítani a számukra. De azért megvan a kérdésnek az árnyoldala is, az adatvédelem, kiberbiztonság jelentik ezt. Erre helyezem a hangsúlyt az anyagomban. A fogyasztóvédelemnél a biztonsági normákra kell odafigyelnünk, biztonsági követelményeknek kell elegetennünk, azért, hogy a kibertámadásokat megfelelő módon tudjuk értékelni, és úgy kell alakítanunk a helyzetet, hogy ilyen támadások ne is forduljanak majd elő. Ami pedig az adatvédelmet illeti, a fogyasztóknak tudniuk kell, biztosnak kell lenniük abban, hogy azon adataik, melyeknek fenn, ö, cirkulálniuk kell, az megtörténhessen, de úgy, hogy megfelelő módon biztosítjuk a fogyasztóvédelmet is. Emellett pedig gondoskodnunk kell arról is, hogy igazságosak legyenek a versenyfeltételek, nem, a, na, nem csak a nagyvállalatok, hanem a KKV-k is lehetőséget kell kapjanak arra, hogy hozzászóljanak ez a témához. Így az európai közlekedésben nagyobb lehet az elfogadottsága az önvezető gépjárművek meg. Ezen szeretnék dolgozni a szakbizottságban a kollégáimmal, azért, hogy ez megfelelő módon bonyolódjon le. A módosító indítványok benyújtásának határideje szeptember 5-e, és nagyon várom a javaslatokat. Köszönöm szépen. Sevenek úr a néppárt nevében. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm, hogy az előadó megalkotta ezt a véleményt. Ez az utolsó véleményünk ma. Mire van szükségünk? Először is nemzetközi normákra. Az önvezetés új jelenség és szabályokra van szükségünk, nem csak az Európai Unióban, tehát a világ egyéb szögleteivel is együtt kell dolgoznunk. Nemzetközi normákat kell az önvezetésre kidolgozni, az önvezető járművekre. Továbbá, infrastruktúra. Ilyesfajta infrastruktúra még nem létezik, így el kell gondolkoznunk az infrastruktúra kiépítésén, és azon, hogy pénzeszközöket hogyan lehetne a beruházásra biztosítani. Kulcs a felelősség tisztázása, hiszen balesetek esetében továbbra sem világos, hogy a gyártó, a gazdasági szereplők, vagy valaki más a hibás. Ezt a kérdést meg nem zártuk le. Az összes érintettnek meg kell vitatnia ezt a kérdést. Emellett pedig elmondanám, hogy a felelősség tisztázása lesz majd a kulcs ahhoz, hogy kidolgozzuk az ilyesfajta járművezetést. Továbbá annak szükségessége, hogy a KKV-kat bevonjuk, fontos, én így gondolom. A gépjárműgyártás az európai gazdaság fontos részét képezi. A KKV-k bevonását fontosnak tartjuk, lehetővé kell tenni, a, biztosítani kell az információcserét, és a véleménynek erre is ki kell térnie végül, de nem utolsó sorban. Az Európai Unióban úgy tűnik, hogy nagyon kevesen bíznak az önvezetésben, kevesebben, mint az Egyesült Államokban vagy Kínában. Hogyan erősíthetnénk meg a ö, fogyasztóink bizalmát ebben? Köszönöm. És akkor az Áldé, igen, köszönöm szépen, elnök asszony, egy percen van. Egy árnyék előadói ülésre megyek, utána pedig egy három oldalú egyeztetésre, úgyhogy rövidre fogom. A legfontosabb pontokat a vélemény tartalmazza. Az a felszólalók pontosan elmondták, hogy milyen pontokat kellene még hangsúlyozni, például a felelősséget, a fogyasztók érdekeire is ki kell térnünk, és még két dologra. A holland elnökség alatt, ami régebben volt, de 2016 áprilisában a tanács egy nyilatkozatot fogadott el, az Amsterdami nyilatkozatot, amely az automatizált vezetésről szól. Nézzük meg, hogy a tanács akkoriban mit ajánlott hiszen az eh, automatizált vezetés és önvezető járművek kapcsán az ágazat, az intézmények között kell megegyezésre jutnunk. A technológia bevezetése a biztonságot kell, hogy figyelembe vegye, és esetleg a fenntartatóságot is. Itt abba is hagyom, de látom, hogy a raportőrünk nagyon jó munkát végzett. A kollégák által elmondottak alapján, és köszönetet mondok ezért, illetve kellemes nyári szünetet kívánok. További árnyék nincs. Ön hallott mindent, tehát most megadom a szót Kundek úrnak. Igen, thank you. Well, uh, Ich mache es sehr kurz, aber... A tomások tájékoztatják hallgatóikat, hogy 37. napja állnak vitában a parlament vezetőség által egy oldalon rájuk kényszerített kiegyensúlyozatlan és igazságtalan munkakörülmények miatt. Sajnáltal tájékoztatjuk önöket, hogy túlmunkát nem végzünk, megértésüket köszönjük. Thank you. Thank you very much. And as you mentioned, the deadline for tabling amendments is the 5th of uh, September at